So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch die Plätze einzunehmen. Kérem foglaljanak helyet. Pontosan kezdünk, sok a dolgunk. Und erste Beteiligung. És első pont a napi rend elfogadása. A hatodik pontot az utolsóként tárgyaljuk meg. Ez az ellenőrzés témája. A hús ellenőrzés a második pont. Az összes nyelv rendelkezésre áll észt és máltai kivételével a mai ülésen. Arról is tájékoztathatok, hogy 2014-es naptárról már megszületett a döntésünk. A munka már túlmutat az európai választásokon is, de persze az új parlament, az új szakbizottság 2014 májusa után változtatásokat eszközölhet, de időpontjaink már vannak, tehát tudjuk, hogy mikor találkozunk. Van egy látogatói csoportunk is, gyakornokok vagy trénik, tolmácsok Luxemburgból, akik meglátogatnak bennünket, és a honlapon van egy delegáció látogatás Washingtonba, ezen nem vettem részt, ez letölthető egyébként. Július 15-18 között jártak Washingtonban a delegáció tagjai. A következő egy workshop, amiről szeretnék beszámolni. Ez a műanyag hulladékok témája szeptember 26-án lesz 12.30-tól 15 óráig a PAS 7C50-ben, és egy meghallgatás is lesz, egy nyilvános meghallgatás a hivatalos ellenőrzésekkel kapcsolatban október 14-én, méghozzá a szakbizottság ülés idején. Nem egy szerencsés választás. Elmutatom még azt is, az F-gázokkal kapcsolatos trilógus megkezdődik, és, és a Strasbourgban, aztán Brüsszelben, aztán novemberben lesz még egy Három. Ezt követően aztán a jegyzőkönyvek következnek, elfogadjuk a jegyzőkönyveket. Július 10-e, 11-e, június 19-20-a online hozzáférhetőek, ezek úgy látom nincsen ezzel kapcsolatos hozzászólás, megjegyzés. Ez azt jelenti, hogy a jegyzőkönyveket ebben a formában elfogadtuk. Aztán folyva, folytatjuk Matthias Grote személyével, aki egy jelentést vezetett a biocidekkel kapcsolatban. A biocid termékek újra a napi rendünkön szerepelnek, talán meglep egyeseket. Annak ellenére, hogy 2012-ben elfogadtuk ezt az anyagot, de hát el kell, hogy mondjuk bizonyos dolgok ott bekerültek a szövegbe, amelyek technikailag nem képviselhetőek, e, ezt ki kell javítani a koordinátorok engem neveztek ki erre szakbizottsági elnökként, ez egy technikai jellegű átdolgozás, nem akarjuk teljesen megnyitni az egész anyagot újra, átdolgozásról van szó, mint már mondtam. Van azonban egy pont, amelyről beszélnünk kellene, ez talán ellentmondásos valahol, de az EKA, amelyik ma jelen is van, mindjárt szót is kap egyébként. Látogatások során azt hallottuk, hogy vannak gondok az elszámolás módozataival. Van a REACH, aztán a biocid, tehát költségvetés technikai témákról van szó, szóval ezeket szét kell választani, és az ECA ezt, ezt, ezt itt nehézségekkel szembesül amikor Helsinki-ben jártunk, akkor ezt tudomásról is vettük. Szerintem érdemes erről beszélni, hogy hogy tudjuk ezt megszüntetni, vagy el, meg akarjuk ezt szüntetni. Lehet, hogy papíron működik a dolog, de a gyakorlatban nem annyira. De mindjárt az Ekárnak is szót adok. Az Európai Bizottság itt egy tervezettel állt elő. Jó részt át tudjuk venni ennek a megállapításait, és kérem a kollégákat, ne menjünk bele egy új csatába sokkal inkább a technikai pontokat, amelyek nem túl jól működtek, azokat akarjuk kezelni, megoldani. Ez tehát az én megközelítésem, amit itt alkalmazni fogok. Az árnyék előadók is szót kapnak rögtön, aztán a néppárt nevében Krista Klaas. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen hogy röviden be is mutatta az anyagot, ez egy nagyon technikai jellegű téma volt, ma is az egyébként, és a rengeteg módosító során, és az egész bonyolult csomag során teljesen szokásos, hogy fennmaradnak dolgok, fennakadnak dolgok, amiket nem lehet a gyakorlatban jól kezelni. Tisztán technikai jellegű módosításokról van szó. Köszönöm az előadónak a szükséges dolgok felsorolását a jelentés keretében nem érdekünk, és a parlamentnek nem is lehet érdeke az, hogy elhalasszuk ezt a nagyon fontos rendeletet. Szeptember 1 óta hatályban van, és most kezelhetővé kell tenni, ezért a néppárt teljes mértékben támogatja a javaslatokat, amik szerepelnek a jelentésben. Egy nyitott pontra azért felhívnám a figyelmet, az egész parlament amellett szólt, hogy a potyautasokat eh, a jövőben éppen a biocid termékeknél megakadályozok, majd eh, eh, beszélni kell sokakkal, egy meglehetősen drága eljárást kell alkalmazni ahhoz, hogy engedélyeztessünk egy anyagot. Ezért aztán nagyon fontos, hogy jogokat is biztosítani kell, tehát akik csak úgy felugranak a vonatra, azok ne érvezzenek előnyt az egész rendeletben, ez úgy általában benne is van, és jól tartalmazza, de ha megnézzük az első cikket, ahol arról van szó, meg lehet újítani az engedélyt, hiányzik itt egy apró rész annak érdekében, hogy világossá tegyük, hogy a potya utasokat kirekesztjük ebből a lehetőségből. Ez is egy technikai jellegű kiigazítás véleményem szerint, ezt is szerepeltetni fogjuk ott az Európai Bizottsággal, erről már tárgyaltam. Matthias Grótét pedig kérem, hogy ezt a pontot szerepeltesse majd. Köszönöm szépen Klász asszonynak. Pillanatnyilag nem látok. További hozzászólást. Amennyiben több kolléga érkezik, akkor szót adok szívesen, de egyenlőre a bizottság. Jelen van a bizottság, parancsoljanak. Köszönöm szépen. Nincsen sok megjegyzésünk, csak azt tudnám megismételni, amit már elmondtam korábban. E, nyilván a nyilvánvaló hibákat ki kell javítani a szövegben, és tisztázni néhány tisztázandó részt. És ami a célokat illeti, e, végül is e, lehetőségünk lesz, amilyen a madósítokat elfogadják, ezeket és reméljük ez hamar megtörténik, beépíteni a szövegbe, és a piacosítás témában a még meglévő problémákat szerintem sikerül kiküszöbölni. Ami a költségvetést illeti, ezzel kapcsolatban talán a kollégám tudna részletesebb felvilágosításra szolgálni, ha megadja majd neki a szót. Köszönöm. Vielen Dank und Köszönöm szépen. Akkor pedig a vegyi anyagokkal foglalkozó ügynökséget is kérem. Jukaman jött, úr jött el, ő igazgatója a szabályozási kérdéseknek. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom az ECHASZ véleményét ebben a témában. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy, hogy alkalmazni kell három hete ezt az új rendeletet. Egy nagyon intenzív előkészítő szakasz után a bizottsággal egyeztettünk, és a tagállamokkal is, hogy a szükséges eljárások megszülessenek. Sikerült aztán be is indítani ezt az alkalmazást. A tagállamokkal, a nemzeti hatóságokkal az IT rendszerünket felállítottuk, megérkeznek az anyagok és nagyon alaposan dolgoztunk a viták során, odafigyeltünk az itteni véleményekre, számos módosítás érkezett a munkafolyamatokat tekintve. Ilyen értelemben az tervezetével kapcsolatban egy pozitív reakcióról tudok beszámolni részünkről, viszont két pluszpontot felvetnék, szerintem érdemes ezeket mérlegelni önnek és az egész szakbizottságnak az első tényleg a költségvetéssel függ össze. A 78. cikk eh, a rendeletben eh, a költségvetési területre vonatkozóan eh, szigorú szabályok szerepelnek. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a túlzott szabályozás kontraproduktív, és nem igazán alkalmazható, és nem tudunk hatékonyan működni az elszámolások területen érdemes lenne ezt a korlátot, ezt a terhet csökkenteni valamennyire, bár tudjuk természetesen előírja a költségvetési rendelet, hogy külön kell vezetni az elszámolásokat ezen a területen, meg kell nézni, hogy az alkalmazásban mit tudunk tenni. Ez másik pont, amit felvetnék, a végrehajtás témája. Az ECA ki négy különböző rendelet, a REACH, a CLP, a biocidek és a PIK esetében felelős. A biocid az egyetlen terület, ahol a végrehajtásért is egyértelműen nálunk van a felelősség, és egy harmonizált megközelítést tartunk szükségesnek nemzeti szinten. Nem mindig érdekes, ez mi a szinergiát tartjuk fontosnak, és szerintem a módosítások során ezt érdemes lenne figyelembe venni és már kapunk egyébként kéréseket a nemzeti hatóságoktól és a bizottságtól, hogy könnyítsük a végrehajtást a nemzeti szinten, és hogyha ezt jogilag lehetővé tennék, ez nekünk megfelelő lenne. Ezek voltak a legfontosabb pontok, ezeket akartam elmondani. Köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhattam és elmondhattam a mi véleményünket. És a hosszú távú forrásokkal kapcsolatban vannak bizonyos agáink, ezt szeretném elmondani. Az Európai Bizottság nyáron közzétett egy közleményt a forrásokról az ügynökségek vonatkozásában 2014 és 2020 között ebben a közleményben a biocid forrásokat nem 1-2 százalékkal, mindenhol van ilyen, ezt tudjuk, csökkentették, 45 százalékról van szó, az egész időszak alatt 2020-ig 45% azt kell, hogy mondjam, ez nagyon komoly aggályokat okoz nálunk, és ezt mindenképpen szeretném felvetni, és az szakbizottság figyelmébe ajánlani. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Slüta, kolléga. Egyetértek az előadóval, hogyha meg, akarok, meg akarnék változtatni valamit a rendeletben, azt meg is tenném, de a Pandora szelencéjét kinyitni nem a legbölcsebb gondolat szerintem, ebben egyetértünk, tehát a fő aggály az, hogy hogyan tudunk jobban dolgozni, és egyetértek eh, abban, hogy az harmonizáció témájában esetleg a parlament szintjén, a tanács szintjén lehetnek problémák, és eh, és szerintem lehetővé kell tenni a tagállamoknak, hogy alkalmazkodjanak, éppen ezért, ha a szöveget megváltoztatjuk, és nem lehetne elég gyorsan reagálni. Azt gondolom, hogy nem jó dolog megnyitni a Pandora szelencét, de nem érdemes, túl nagy gondot okoz. Köszönöm szépen. Van-e valaki, akit kifelejtettem? További hozzászólást nem látok. Akkor a bizottságot kérem hogy mondja el, mi van emögött. 45%-os csökkentés 2020-ig, 2010-ig, 2020 között. Nekünk mindig az az érdekünk, hogy a jogalkotást, a jogot hát lehessen ültetni a gyakorlatban, ennekhez megfelelő körülményeket kell teremteni anyagi szempontból is. De ha ilyen számot hallok, 45%-os csökkentés, azért ez nagyon súlyos, el kell, hogy mondjam. Talán tudna ez magyarázatot fűzni. Thank you, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elmondanám tehát a véleményemet. Nemrégiben a bizottság közleményt adott ki a parlament és a tanács felé azokról az erőforrásokról, amelyek a ügynökségek rendelkezésére állnak, és ez az EK-val és az új biocid tevékenységekkel is foglalkozott az EK-n belül és a bizottsági közlemény alapján a biociddal kapcsolatos tevékenységekre szánható pénzeket jelentősen csökkentették. Ez kiderül ezek a jelentéséből is. Tehát 2019 és 20-ig, vagyis az ügynökség felállásának első időszakában, 14 és 18 között, az ügynökség személyi ellátottsága létszáma, munkatársak létszáma nem változhat. A 2011-es augusztusi döntés határozta meg ezt, hogy hány munkahely lesz ott, és 2018-ig egy-két munkahely teremtődhet csak, 47-48-nál meg fog állni 18-ig, vagyis befogyasztják a munkahelyek számát. 2018 után pedig komoly csökkentés várható a közleményből ez derül ki. További csökkentés. Ami eket illeti és a 78 per 2-es cikkre vonatkozóan elmondottakat, amely nagyon fontos része a rendeletnek. Ez tudatosan tette be ide a bizottság az eredeti javaslatába, és eddig nem okozott semmilyen vitát a tárgyalások során, fél elfogadta. Ennek a cikknek az a lényege, hogy világossá tegye, hogy a költségvetés az ekánál nál külön lesz választva az egyes tevékenységekre, tehát címkézett lesz a biocit téma és az összes többi téma is, ez az egyik lényege. A második pedig azt jelenti, hogy nem lesz úgynevezett crossover subsidy. Ezek az ügynökség irányítása szempontjából nagyon fontos alapfeltételek, és ha cégek számlákat nyújtanak be költségekről, akkor ezeket csak abból a kosárból lehet fedezni, ami a tevékenységre létrehozott kosár. Ez szerepel tehát a szövegben. Az ECA részéről rövid távon ö, jelezték, hogy egy kis gondot fog okozni a költségvetés egyensúlyban tartása szempontjából ez. Most azon dolgozunk, hogy ezt a felvetést megvizsgáljuk és megoldjuk, ha van probléma, de a 78.2-es kivételét a szövegből semmiképpen nem akarjuk fontolóra venni, hanem valamilyen más megoldással hidaljuk át a látmeneti gondokat. Köszönöm szépen. Mannur, kíván-e még hozzáfűzni valamit? Köszönöm elnök úr a szót. Igen, amit a bizottság mond, az helytálló. Ö, 2018-19-ig nem lesz nálunk leépítés, de utána várhatóan igen. É, addigra azonban már valószínűleg az uniós jóváhagyási rendszer is feláll, és ö, még nem lehet pontosan látni, hogy valóban kevesebb munkánk lesz-e, vagy több, attól, kezdően, attól kezdődően. Tehát ez egy hosszú távú aggodalom számunkra, 2020-at nem látjuk, hogy hogy fog attól kezdve működni a rendszer. Ami a cikket, a említett hivatkozott cikket illeti, szerintem fair, hogy ennek a módosítását kérjük, mert ez csak egy technikai jellegű pont és technikai jellegű módosítás a részünkről is. Csak két példát mondanék, hogy miért lenne szükség rá. Először is a számítástechnikai eszközöket közös poolba akarjuk helyezni, és ez a rendelkezés mesterségesen például külön választaná az IT költségeinket is tevékenység függően, ami nem észszerű, és bizonyos igazgatási költségeink is feltétlenül közösek. Nem szeretnénk azt, hogy tulajdonképpen különböző ügynökségek működjenek egy fedél alatt. Számomra elfogadható ez az érvelés, a Környezetvédelmi Bizottság jártott delegációs látogatáson, és ha ö, ö, úgy is meg lehet takarítani, hogyha szinergia hatásokra építünk. Tehát igenis lehetnek közös erőforrások, amelyeket fölösleges külön kosarakhoz rendelni, ö, és butaság lenne százalékosítani, hogy egy számítógépen hány százalékban végzik ezt vagy azt a tevékenységet. Ez Krista Klász is egyszer már kimutatta, tehát pont meg lehetne takarítani azáltal, hogyha fennmaradhatnának a közös erőforrások egy közös büdzsében. Jó, akkor Korin Lepázsnak adok szót, aki a liberális frakció árnyék előadája, előadója. Köszönöm szépen. Rövid leszek. A rendelet, amelyet 2012-ben fogadtak el, hosszú tárgyalások eredménye, és az emberi egészség és a környezetvédelme volt a célja, és becsúsztak bizonyos pontatlanságok és technikai jellegű hibák, ezeket ki kell javítani, ebben egyetértünk, és annak a tükrében, hogy minél hamarabb szeretnénk, hogy az új szöveg hatályba lépjen, ezért, mert az inkoherencia kiszámíthatatlan hatásokkal járhat, ezért 2012-ben már a politikai megegyezés megszületett, és sikerül most már úgy néz ki a technikai részleteket is rendezni. Tudatában kell lennünk annak, hogy amit most csinálunk, az már egy tisztán technikai jellegű gyakorlat, és nincs a politikához köze. Judy Gerlingnek adok most szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jelentést pontosan tükrözi azt a megállapodást, amelyet megkötöttünk, és most szűkebb körben vizsgáljuk a dolgokat, technikai specifikációkról van szó. Mint árnyék előadó, annyit tudok elmondani, hogy a legtöbb módosító átmeneti intézkedésekre vonatkozik. A második olvasat során ezeket részletesen, hosszasan megtárgyaltuk, nem voltak könnyűek ezek a tárgyalások. Tudom, hogy Kász asszony nagyon keményen harcolt, hogy kompromisszumok születhessenek, és a lengyel elnökség idején még megoldhatatlannak tűntek dolgok, amelyek azóta megoldódtak. Löpás asszonyhoz hasonlóan azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem ellen kell állnunk a kísértésnek, hogy most újra ö, tárgyaljunk politikai értelemben dolgokat. Ezzel együtt van néhány módosító, amelyek eh, valóban technikai jobbítást szolgálják, és majd a többi árnyék előadó megmondja, hogy tetszik-e nekik. Eh, számunkra fontos apró részletek vannak ezekben, de szerintem nem eh, lesz velük túlzottan nagy gond. Hogy lesz-e gond vagy sem, az maguktól a módosítóktól függ. A vita elején azt mondtam, hogy tényleg csak ott nyúljunk be a szövegbe, ahol muszáj, és egyszerű, érthető módon nem szabad Pandora szelencét újra kinyitni, ezt már a többiek is elmondták. Kérem tehát a kollégákat, hogy egyszerű, és csak feltétlenül szükséges dolgokat akarjanak már csak módosítani, mert például itt a szinergia hatásokra az IT rendszerek kapcsán ez, ez, ez felmerülhet, mint téma, de minden mástól el a kezekkel, hogy nehogy gondot okozom majd a szavazás. Jó, akkor a vitát lezárom. A módosítók benyújtási határideje szeptember 27-e 12 óra. 17, október 17-én szavazunk a Környezeti Bizottságban a szövegről, és aztán megy a plenárisra. Azon leszek, hogy minél hamarabb oda kerüljön. Október 17-én felpörgetjük a folyamatokat, és ö, Vállalatlan nagyon hamar bekerül a plenáris elé is. Köszönöm mindenkinek a megszólalásokat. Most eh, rátérünk a következő napi rendi pontra, amely az ötös. A 88-as eh, eljárási szabályzati mm, cikk kapcsolatos eh, egészségre vonatkozó állítások szénhidrátok témában. Ez egy végtelen történetnek tűni. 2006 óta ülünk a dolgon, és nem alakul valahogy az átültetés, és minden frakció frusztrált. A bizottság a szénhidrátokról kijelentette, hogy az agyműködéshez szükséges anyagok. Ez egy nyilvánvaló kijelentés, ezzel nincs is baj, csak az a baj, hogy a bizottság mindenféle tudományos alap és felmérés elvégeztetése nélkül korlátozásokat vezetett be, ezen állítás korlátozásait. Például egy terméknek legalább 20 g bizonyos típusú szénhidrátot, meg úgynevezett low sugar-t kell tartalmaznia, nem szabad, hogy energy sugar legyen benne. Ez, és csak akkor érvényes, hogyha a termék eleve nem 100% cukorból áll. Ezek a technikainak tűnő megszorítások azonban érintik érdemben az adott termék egészségügyi és tápértékre vonatkozó értékelését. Nyilvánvaló, hogy a cukornak van tápértéke, de a tápérték profil kialakításakor a, az egészségügyi rendelet négyes pontja értelmében. A só és zsírtartalmat is figyelembe kellene venni, és noha a tápérték profil 2009-ben már meg kellett volna, hogy szülessen, mint rendszer, a bizottság mindmáig nem alakított ki koncepciót ö, ö, annak alkalmazására, bevezetésére. Ist der Versuch, Nährwertprofile. És a kiskapon keresztül megpróbál most a bizottság egyedi légből kapott szabályokat bevezetni. A bizottság tehát egy kicsit önkényesen jár el, e, és ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy e, ha az EFSA tudományos e, álláspontját is megnézzük, akkor ezek semmilyen módon nem indokolhatóak a bizottság részéről, Úgyhogy ezeket a felhasználási korlátozásokat, feltételeket mi sem tudjuk elfogadni. Az EFSA ajánlása semmi ilyesmit nem tartalmaz. Aztán a bizottság az alkalmazási feltételek között ráadásul olyan dolgokat is felsorol, amelyek a saját egyéb feltételeikkel nem hozhatók összhangba. Például a szénhidrát elektrolit oldatok tekintetében a 4 per 32 2012-es rendelet e- ezen, ezeken anyagok tekintetében nem ír elő határ értéket. Aztán van egy úgynevezett chocolate claim, a csokoládé, kakaó, flavonoidok flavonoid tartalmával kapcsolatos állítólagos erek vér áteresztő képességét befolyásoló hatására vonatkozóan. A bizottság olyasmit csinál, ami számunkra elfogadhatatlan, ide-oda ugrál, az egyik terméknél valamit fontosnak tart, a másik terméknél valami más tart fontosnak, és elhanyagol más szempontokat. Tehát inkoherens, nem tudományos megközelítés ez, és a fogyasztó sem fogja érteni, hogy mi zajlik itt. Tehát nagyon sok fenntartásunk van ezekkel kapcsolatban, ide értve például azt is, hogy a természetes cukortartalom és a hozzáadott cukortartalom között is ö, különbséget tesz. Ö, ugyanakkor nem beszél azokról a reggelihez gyártott ö, tehelytermékekről, amelyekben ugye ezeknek az aránya kimutathatatlan. Megint csak egy ö, olyan alapigasságot ö, ö, dörgetnek, hogy ugye glukózra szüksége van az agynak, ö, de akkor ha ez a kiindulási alap, akkor miért tesznek különbséget a cukrok között? Az agy számára semmi különbség nincs ilyen értelemben a cukrok között, tehát a teljes cukortartalom feltüntetése mellett vagyunk a szukrok közötti különbségtétel helyett. Tehát ezek alapvető, bár mondom technikailag tűnő, de alapvető problémák. Én meg szeretném vétózni ezt a szöveget. Ez elvi kérdés, hogy nem lehet ilyen kapkodva tudománytalanul össze-vissza egy szabályozást bevezetni. Bizonyára a bizottságnak is lenne lehetőség arra, hogy több és jobb tudományos véleményt meghallgasson. A bizottságnak sem szolgálja az érdekét, hogyha egy ilyen gyenge szöveget javasol. Nagyon furcsának találom, hogy ezt most egyébként már nem először csinálja a bizottság, hanem egyszerűen konkrét lobby tevékenységet folytat gyakorlatilag velünk szemben azt, hogy a bizottság egyes lobby érdekeket próbál hivatalos szintre emelni és a parlamenttel szemben érvényesíteni, azt pedig botrányosnak tartom. A sajtóból azt vettem ki, hogy az SZSD frakció és időközben a zöldek is tulajdonképpen szóval nem akarják megszavazni ezt a vétót azzal az indoklással, hogy ők általában véve a több adatfeltüntetése mellett vannak. Ö, ö, állítólag ugye én el akarok hallgatni információkat a fogyasztók elől. Ezt ö, ö, baráti hangon ö, elmondtam már nekik, hogy nem tartom jó megközelítésnek. Itt nem ideológiák harcáról van szó, hanem arról, és én mindig a tudományos alapot követelem, és a rendszer egységessége szempontjából kéne jobb szöveget alkotni. 2006 óta van Health Claims rendelet, de mindmáig nem sikerült ezt a gyakorlatba átültetni. Eszem ágában sincs ezt akadályozni, csak azt tartom botrányosnak, hogy egyes termékeket önkényesen ö, kiszúrnak maguknak, és azokra a többi termékre vonatkozó szabályozástól független ö, határértékeket és ráadásul légből kapottakat állapítanak meg. Az élelmiszer rendeletben egyszer már szerepelt ugye a félrevezető információk ellen egy megfogalmazás, és a félrevezető reklámmal szemben is. Ugye, amikor egy alapvetően cukorból álló termékre ráírják, hogy milyen jó egészségügyi hatásai vannak, hát ez azóta már rendeződött. De az élelmiszerinformációról szóló rendeletben a frakciók egyetértettek már egyszer abban, hogy az összcukortartalom a fogyasztó számára is fontos információ, nincs értelme a természetes és hozzáadott cukrokról külön beszélni, és ha már ezt, ezt leszögeztük, akkor maradjunk konzekvensek, és ö, én mindenképpen továbbra is képviselem a vétót. A következő hozzászóló Karin Lapás. Még egy szót engedjenek meg a kollégák. Én a kihívás ö, egy konkrét részével foglalkoztam csak, a Traffic Light-tal, és úgy gondolom, hogy erre vissza kéne még térni az álláspontunk megfogalmazásakor. Ezt persze főleg én fogalmaztam meg korábban is, azért, mert úgy gondolom, hogy itt nem az európai fogyasztó, az európai fogyasztó védelme a fő célunk, és ilyen szempontból olyan rendszerre van szükség, amely egyszerűvé, követhetővé teszi a fogyasztó számára ö, azt, elnök. hát amelyet ez a technológia kiváltott, azóta már elpárolgott. Jobb és bal oldalon is sok a negatív hang, és egyesek pedig kifejezetten azt a véleményt képviselik, a tárolási elemre vonatkoztatva főleg ezt a véleményüket, hogy ez nagyon veszélyes is lehet. vagy pedig pénzügyileg vagy egyéb okokból megvalósíthatatlan, nem elég hatékony, túl drága lenne ilyen leválasztó és tároló kapacitásokat építeni. Tehát sok elvi és gyakorlati akadály van a megvalósítás útjában, és bár a jelentés meggyőzően hangzik, szerintem Elsősorban most arra kéne ö, felhívni a figyelmet, hogy milyen szerepe van a tagállamoknak a tárolás tekintetében. Itt két probléma merül föl, mielőtt bármilyen egyéb részletet meg akarnánk tárgyalni. Először is a közfinanszírozási struktúrák kérdése. Nincs konszenzus a tekintetben, hogy ezeket a projekteket állami pénzből kellene, lehetne ö, részfinanszírozni, és ez egy nagyon súlyos, bár nem elvi probléma, de súlyos probléma, mert ha nincs pénz ilyen létesítménye kialakítására akkor, és nem is lesz, akkor hiába érvelünk az elvek mentén. Köszönjük szépen Gardini asszonynak. Most uh, Jero Rodrigueznek adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor Davis egyébként nagyon jó jelentéséről vitázunk, és szerintem alapvető a jelentés a CLT ügyének továbblendítése szempontjából. Azzal is foglalkoznunk kell, hogy hogy a számos országban, előbb is elhangzott, például Spanyolországban is felmerült kételyeket eloszlassuk. Lehet, hogy a CLT nem a legjobb ö, eszköze a klímaváltozás elleni harcnak, de mindenképpen része annak. Ha a két fokos célt tartani akarjuk, és nem akarjuk, hogy gyorsabban melegedjen a légkör, akkor feltétlenül szükség van CLT technológiára. És persze a foszilis tüzelőanyagok relatív csökkentésére. Y esas son cifras que no podemos obviar en un análisis. Görögországban azt láttuk, hogy a realisztikus elemzés nem volt lehetséges, mert még ha a foszilis tüzelőanyagok aránya csökkenne is tényleg, még akkor is az olyan óriás szennyezők, mint Kína és India a következő évtizedekben a csökkenésnél Európában elérhető csökkenésnek a sokszorosát fogják a levegőbe bocsátani széndiokszidból. Tehát ez nem is annyira európai cél, hanem világ, globális cél a CLT technológia elterjesztése. A klímavédelem globális feladat. És az óriás szennyezőknél kéne elérni valamit. A CLT nem Azért sem lett olyan népszerű megoldás, mert túl alacsonyak a szén kibocsátási kvóta árak, és lehetne tenni valamennyit a felvilágosítással is a CLT elterjesztéséért. A a túl alacsony árak miatt a már megkezdett projektek is pénzügyi bajokkal küzdködnek. A szén széndiokszidár alacsony szintje miatt nem éri meg ezeket folytatni. Ugyanakkor, vagy éppen ezért legalább a beindítási költségek társfinanszírozásában az EU-nak és a tagállamoknak esetleg egy új alap révén jobban részt kéne vennie. Jó ötletnek tartom azt is, hogyha 2020-ig a bizottság CLT célokat ír ki, ezáltal is támogathatóbbakká válnának a tagállamokban elkezdett vagy elkezdendő projektek a CLT projekteket kötelezően társfinanszíroztatni kéne a széndiokszid kibocsátók által is, de nem lehet teljesen az ő nyakukba varni ennek a költségét. És persze közben legalább ilyen keményen kell az energiahatékonysági céljainkat követni. Végül pedig Ne hagyjuk, hogy zsák utcába csaljanak minket. Nyilvánvaló, hogy a klímaváltozás elleni harcban a CLT nem az egyetlen eszköz, nagyon sok egyéb ö, eszköz van, és ezeket mozgósítani is kell. Ha a klímavédelem a kiinduló okunk, akkor ne higgyük azt egy pillanatig sem, hogy a CLT-vel önmagában sokat ér fontos eleme lehet a küzdelemnek, fontos, hogy megszületett ez a jelentés, és a bizottsággal szembeni véleményünket most világosan meg kell fogalmaznunk. A zöldek részéről Tamászi asszonynak adok szót. Köszönöm az előadónak a munkát. Sajnos nem tudunk mindennel egyetérteni Chris Davis úrral, Az a véleményünk ugyanis, hogy különbséget kellene tenni a CLT energiaipari alkalmazása és a CLT egyéb ipari alkalmazásai között. Energiatermelési ágazatokban nagyon sok egyéb alternatíva van. Az acél vagy a cementgyártásban kevés, kevesebb, vagy egyáltalán nincs alternatívája a CLT-nek. Az energia ágazatban már láttuk, hogy a megújuló energia hordozókkal kapcsolatos technológiák ára szerencsére folyamatosan és gyorsan csökken, tehát nem értünk egyet azzal, hogy közpénzekből kéne további ösztönzőket kérni pláne ilyen válságos időszakban, a CRT projektekre, és ezeket külön még állami pénzekből is támogatni. A leghatékonyabb módja az energiatermelésben a széndiokszid kibocsátás csökkenésének a kibocsátás csökkentése, és nem az elnyeletés. Mi azt támogatjuk, hogy kilovattonként 350 g-nál ne lehessen magasabb a széndiokszid kibocsátás, és ezt az elképzelésünket sajnos még itt a parlamentben sem támogatja egyelőre többség. Érdekes azt látni, hogy az USA-ban mi zajlik, ott új emission standardeket vezettek be az Obama kormány nyomására, és ha jól tudom, akkor az új szigorú szabályok ö, azt jelentik egyben, hogy már új szín erőművet nem engedélyeznek az USA-ban. Tehát az energia ágazatban kibocsátási határértékekkel kell elsősorban operálni, és strukturális intézkedésekkel, amely tovább erősíti az emisszió kereskedelmet. Ezeknek egyéb előnyei is lennének, például az, hogy, hogy beruházások történnek. Ugyanakkor az ipari ágazatokban, mint például az acél és cement ágazatban feltétlenül felmerül a CLT technológia hasznossága. A jelenlegi tudásunk alapján nem nagyon van mód a széndiokszid kibocsátás csökkentésére ezen technológiákban, bár ö, amennyire lehet itt is arányaiban csökkenteni kéne a kibocsátást, de összességében az elkerülhetetlen. Tehát különböző politikát, stratégiát kell alkalmaznunk az energiaágazatra és a termelőiparágakra. A termelő ágaknál ösztönzőket kéne megfogalmazni CLT projektek létrehozására, hogy ezek mik lehetnének, azt a frakció még tárgyalja, de vannak elképzeléseink. Remélem, hogy a többi frakció előadói is nyitottak arra az elképzelésre, hogy külön választjuk az energiaágazatot az egyéb termelő ágazatoktól. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Köszönöm szépen Szatú Hasinak. A következő hozzászóló Jody Garling az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék elnézést kérni Rosbach asszony nevében, aki árnyék jelentéstevőnk ezen a dokumentumban. Nem érzi magát jól, most engem kell meghallgatniuk helyette. Köszönöm a Krisznek a jelentéseit. Én mi értjük Krisz frusztrációját, mert tudjuk, hogy mennyire szenvedélyesen küzd ezért a témáért. A jelentése valóban egy óriási ugrást jelent számunkra, és a kérdés az az, hogy mennyi megvalósítható ebből, és nem lehetne az, hogy csak részeben vizsgáljuk ezt meg. Ami miatt aggódok, az az, hogy az EU alapokat és EU célkitűzéseket nagyon üdvözli, pedig lehet, hogy az ösztönzés jobb lenne, mint a kötelező érvényű eljárás. Ezt érdeklődve figyeljük, tehát a finanszírozási modellek rendkívül bonyolultak, főként a szén ára miatt mindenképpen valahogy valamilyen stimulációra szükség van, és előre kell haladni. A CCS-t elhanyagolták, ebben egyetértünk, és eh, egyetetek Szatúval is eh, az ipari folyamatokat illetően nagyon sokat eh, beszélünk a szén szivárgásról, de nem gondolkodtunk el azon megfelelően, hogy hogyan lehetne a CCS-t promotálni, főként az iparban, hiszen itt óriási lehetőségek rejlenek munkahelyteremtés szempontjából is. Tehát sokkal részletesebben meg kell ezt vizsgálni. Több kutatásra van szükség ezen a területen, és mindenképpen szeretnék most már a kísérleti projekteken túllépni, és egy igazi kereskedelmi projektet szeretnénk beindítani valahol az Európai Unióban. Lesznek módosítóink, de az a fajta frusztráció, a és szeretnénk elősegíteni, ezt um, értjük, és szeretnénk itt előre mozdulni. Elnök, köszönöm szépen. Következőként Vittorio Prodi fog hozzászólni. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen Davis kollégának is, köszönöm a kitűnő munkáját, azt, amit elvégzett. Nem értek egyet a CCS-sel, miért nem? Azért, mert egy harmada a szénerőművekben előállított energiának alá lesz vetve ennek a folyamatnak, és egyértelmű, hogy nem igazán könnyű a CCS projektet fenntarthatóvá tenni. Chris Davis két problémát emelt ki. Először is a Kyoto jegyzőkönyv problémája, illetve ennek az ismételt felvétele. Én a bizottságnál azért törnék láncsát, hogy új javaslatokkal álljanak elő, amelyek során figyelembe veszik a báli nyilatkozatot, tehát ez lehetne a keret, a megközelítés kerete. Ez egy olyan megközelítés lehetne, amivel egyetérthetnék, A szénerőveknél a hidrogént is fel lehetne használni, és egyfajta gáz áramlás lehetne az mert sokkal jobb lenne a környezet számára. Lehetősítették azt a problémát is, hogy a szént elválasztják, a széndiokszidot elválasztják más anyagoktól, amelyekre szükség van a CO2 megkötésére. Úgy gondolom, hogy ezáltal, ezzel a technológiával mindenképpen hidrogént lehet elváltani, és nem, nincs már, nem kell semmit sem eh, elégetni, és óriási előnyre lehet szert tenni a jelenlegi helyzettel szemben. Én azt kérdezném, hogyha a CCS-t továbbra is előtérbe helyezik, akkor lehet, hogy ezt inkább másfajta módon kellene megtenni, annak érdekében, hogy a hatékonyság növekedjen. és úgy, hogy az elválasztás gyorsabb és hatékonyabb legyen, tehát hogy a széndiokszidot könnyebben el lehessen választani a más kibocsátott gázoktól. Ilyen módon a hidrogént is fel lehet használni az ipari folyamatban, amely a múltban is megtörtént, és ennek csak előnyei vannak. Ez óriási lépés lenne előre az ilyenfajta technológia szempontjából és a környezet szempontjából is. Az ITRE szakbizottság tagjai az 50-es cikk értelmében itt vannak, és Vicky Ford fogja megkapni a szót elsőként. Tessék. Köszönöm szépen. Jelentéskészítő vagyok az ITRE szemszögéből, és szeretnék az önök jelentés készítőjének köszönetet mondani a munkájáért. Szerintem szorosan együtt tudunk majd működni. Egy kicsit megelőztük önöket, a kollégáim már meggyöntötték módosítójukat az én jelentésemhez, és már ezt cserét folytatunk majd ma ezekről a módosítókról. Számos megjegyzés, amelyeket tettek, azok elhangzottak az ITRE szakbizottságban is. Hogy lássuk a teljes képet, a CCS nélkül minden szakértő ezt mondja, hogyha nincsen CCS, akkor nem, nem, nem fognak megvalósulni az a kibocsátási céljaink. Találkoztunk most is szakértőkkel, akik azt mondták, hogy a CLT, ez nincs benne a megfelelő eszköztárban, nincsen befektetés megfelelően, tehát sokan aggódnak a CLT ára miatt. attól tartanak, hogy az energiárak 40%-kal növekedhetnének. Azt mondták, hogy mindenképpen sürgősen lépnünk kell, és meg kell vizsgálni azt, hogy valóban a technológia működik. Ezen kívül van egyfajta a közvélemény kapcsolatban is egy bizalmi kérdés. Sokan tudják azt, hogy a közleményt is magunk mellé kell állítani. Tudjuk, hogy a széndiokszid nem egy éghető gáz. Először ezt kell megérteni, ez egy teljesen másfajta veszélyt rejt magában. Tehát mindenképpen segíteni kell abban, hogy a, a megértse ezt a közvélemény. Hogyha a tagállamok részt vesznek hosszú távon ebben, például Kanadában már ez zajlik, hosszú távon tárolják és nyomon követik ezt, ez nagyon fontos kérdés lehetne a tagállamok számára. Ezen kívül vannak olyan aggályok és hogy ez kihat majd a költségvetésre. Ha úgy tudjuk, hogy ez nem túlságosan lenne megfelelő, tehát hogyha megfelelő lenne a tervezés, akkor ez azt jelenteni, hogy a cégek, a tagállamok idővel rendelkeznek ahhoz, hogy megfelelően előter megtervezzék ezeket a projekteket. Tehát nem lehet azt várni, hogy a lehető leggyorsabban létrejönnek ezek a projektek. Mindenképpen arról kell gondoskodni, hogy a, hogy a az Európai Bizottság megértse, hogy a tagállamoknak is időre van szüksége a tervezéshez, akkor, amikor majd a bizottság elkülöníti a forrásokat. A az Európai Parlament azt mondta, hogy ezeket az összegeket elkülönítik ezekre a célokra, viszont nagyon fontos az is, hogy megfelelő időt tervezzenek be a tervezésre összességében. Szükség van erre a világ többi táján is, ez már történik. Ez egyetlen nagyszabású technológia, amely működőképes lehet a foszilis energia hordozókkal, és mindenképpen biztosítani kell azt, hogy azok az alapok, amiket a parlament jobban hagyott ezen technológiára, azokat valóban úgy tudják elkölteni, hogy ez megfelelő mértékben figyelembe veszi a tagállamok tervezését. És köszönöm szépen, Linda meg Evan következik. Elnök úr, nem kell túl sokat beszélnem, mert szerintem már minden elhangzott a kollégák szájából, és ebből ezekkel teljes mértékben egyet értek. Egy kollégám azt mondta, hogy bár a alacsony szintkibocsátású energia irányába mozdulunk el, de még annyira nem távolodtunk el, és csak néhány számadatot mondott az országokra lebontva. Tudom, hogy Chris Davis egy technológiai zseni, és van egy olyan alkalmazásom a telefonomon, amely megmutatja, hogy nagy Britániában mekkora a kibocsátás. Azt láthatjuk, hogy mind, mind főként foszilis energiahordozóból származik ez a kibocsátás. És hogyha a szint kivesszük a energiatermelés gyakorlatunk, amit elérni, de akkor sem tudjuk elérni a célt. Azt láthatjuk, hogy egyre inkább több szint égetünk el, mert egyre olcsóbb lesz a szén az import miatt, főként a palagáz revolúció miatt, vagy a palagáz forradalom miatt az USA-ban. Tehát ezt is figyelembe kell venni az energiatermelés szempontjából rövid távon, de konszenzus van abban is, hogy hogyan lesz eh, nehézipar, acélipar, cement, tehát az egyetlen módja annak, hogy szélsemlegesek legyünk, az az legyen, hogy fajta CCS technológiánk. Az én régiómban van egy projekt, ez elég lassan halad, ez összeköti a különböző erőműveket, és csövezetékeket hoznak létre arra, hogy a szint elvezessék. Tehát mindenképpen valamilyen támogatásra van szükség, van egyfajta konszenzus, és örülök, hogy beszélhetünk ma erről. Köszönöm szépen. Most akkor a végére értünk a vitának, és meg kell alapítanunk azt, hogy Hibner asszony kíván még szólni, tessék. Köszönöm szépen a szót. Már az elején jelentkeztem. Van egy kis problémám, mert természetesen Krisz nagyon jól felmérte a helyzetet. Mi is ezt láthattuk, azt mondtuk, hogy az hogy európai központokat kell létrehozni, és ott kell ö, tárolni a széndiokszidot, és így ezáltal a CO2 problémát így lehet megoldani. Nos, bebizonyosodott az, hogy ez már nem az energia termelők hibája, hanem ez a mi hibánk is, ugyanis mi egyrésztről azt mondjuk, hogy biztosan szeretnénk csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, másrésztről viszont nincsen társadalmi jóváhagyás ennek irányába. Nagyon gyakran nem akarják ezt az állampolgárok. Lehet, hogy valami rosszul sült el, lehet, hogy nem adtunk elegendő információt. Egy további kérdés. A termelőkre vitték át a kockázatot, pedig ez sem mi feladatunk, nekünk kell a kockázat csökkentéshez hozzájárulni. Azokat a megadásokat kell támogatnunk, amelyek biztonságosak, hiszen arról van szó, hogy tovább kell kutatni, új módszereket kell keresni, például megölön energiaforrásokkal kell foglalkozni, ezeket jobban fel lehet használni, ezt nem lehet vitatni. A megújuló energia források ugyan jók, viszont regionálisan különbözően, különbözőek, ezeket nem lehet tárolni, és ezért további kutatásokra van szükség, hogy ezt megoldjuk. A megoldásokról beszélünk, de nem működünk eh, együtt. A tagállamok nem működnek együtt, és az Európai Bizottság feladata az lenne, hogy megmutassa azt, hogy hogyan kell Európa szerte a mérleget tekintenünk. Nem csak nemzeti szempontból, mert ez nincs lebontva egyetlen egy tagállamra se. A széndiokszid problémák nem csak egy tagállam problémája, ezek európai szintű, világszintű problémák, és ezért, hogyha javaslunk valamit, akkor azoknak, annak univerzálisnak kell lennie. Minden érdekelt felet be kell a megoldásba vonni. Mert hogyha csak nemzeti szinten gondolkodunk, akkor ez ahhoz fog vezetni, hogy az egyes tagállamok ez ellen ellenkezni fognak. És felmerül még a magánvállalatok kérdése is. Nagyon sokat beszélünk a PPP-kről, ezt szeretnénk előtérbe helyezni, de hát hogyan fog ez létrejönni? Ehhez kellene megoldást felmutatnunk. Ehhez kell a kutatás, a támogatás, nem lehet azt mondani, hogy az egyik energia jobb, mint a másik. Európai szinten egy energiamixet kell támogatnunk, de Európában nincs egy olyan külön hely, ahol a kerítés mögött szépen érdegélhetnénk, aztán a kerítés túloldalán meg az történik, ami történik. Megoldásokat kell támogatnunk, olyanokat, amelyeket mindenhol fel lehet használni, és amelyek transregionálisokon, régiókon átnyúlóan felhasználhatóak. Nincsenek jobb vagy rosszabb megoldások, csak módszerek vannak, amelyek jobbak vagy kevésbé jók. Köszönöm, ezzel a vita végére értünk. Én is szeretném elmondani a CLT lovát szinte agyon lovagoltuk időközben. Chris Davis rámutatott, hogy 2015-ig nem sikerült 12 demonstrációs objektumot létrehozni, ez teljesen félresiklott a dolog, a technológia semmilyen módon nem vált be pillanatnyilag, és szerintem nincs is értelme ennek egy szénerőmű esetében gazdaságilag örültség, ezt szénerőművel együtt működtetni. Ott van erre szükség, ahol nincs alternatíva a cementgyártásban, az acélgyártásban, ezt is mondták többen, amit nem lehet kiváltani, ahol nem lehet másképp ugyanazt az energiát előállítani, ott van a CLT-nek a jövőben értelme. Chris Davis indoklásán látta, az offshore szélenergiát említette, hogy ott alacsonyabbak a költségek a CLT esetében. Azt gondolom, hogy az offshore szélenergia még túl sok támogatást kap, az halaknak nem kell annyi áram, ezt inkább szárazföldön lehetne csinálni. Ott négy centért állítjuk elő a kilovattórát, tehát szélerőművekben, hatalmas, nagy egységben tudjuk ezt megcsinálni. Persze nem mindenhol lehet ezt így alkalmazni, de úgy gondolom igenis arra kell rámutatni, hogy van alternatíva és nem a talajban kell a folyékony széndiokszidot tárolni, hanem végig kell gondolkodni, hogy a tisztességes energiatárolókat hogyan tudjuk kialakítani, ebből lehetne valamit csinálni. Szállítani az energiát például, mobil energiára van szükség, az ipari termelésben persze időnként nincs alternatíva, csak a CLT-t lehet pillanatnyilag alkalmazni, és szerintem ezen gondolkodjunk, hogy ott hogyan tudunk valamit elérni, hogy az acélipar Európában maradjon, hogy az a cementipar az Európában maradjon, tehát eh, hogy az iparunkat megőrizzük valahogy. Erre kell fókuszálni, erre figyeljünk. Ez az őrültséget, hogy egy eh, szénerőmű hatékonyságát csökkentsük, a hatékonysági fokot csökkentjük, és utána még el, cseppfolyósítjuk, és utána eltároljuk a földbe a dolgot, ez őrültség, ez gazdaságilag semmi teteje nincs ennek. Más területeken igen, és most arra kellene törekedni, ez a jelentés célja is egyébként, hogy a CCS, a CLT tisztességes pályára álljon, és megfelelő alkalmazásokat találjunk Európában. Nincs eddig ugyanis egy ilyen levált egy ilyen berendezés van valahol nálunk ott a környéken, inkább a nézőknek készült, akik időnként eljönnek oda, a vendégek megnézhetik demonstratíva, hogy mi történik. Nagy egységekben nincs ipari felhasználás, oké. Okay az villanyáram előállításban szerintem nincs értelme. Én így gondolom, ezért azon kéne gondolkodnunk, hogy melyik a legköltséghatékonyabb módja a dolognak. Ez az emissziókereskedelem, a kibocsátás kereskedelem is célja, hogy legyen ez hatékony, költséghatékony. Nem tudom, hogy a CLT-nek van-e értelme erőművi alkalmazásban. Ezzel a végére értünk a vitának. Ezek után az Európai Bizottság kap szót, jó néhány kolléga kérdezett, és utána természetesen az előadó is szót kap még egyszer. Krisz Davis, de először a bizottság. Um, az energiaügyi főigazgatóságot képviselem. Köszönöm szépen a jelentést, köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem a vitában Önök is tudják, az Energiafőigazgatóság egy konzultációt indított évelején, július másodikával lehetett hozzászólni, az volt a határidő, elemeztük az anyagot, és jelentés is készül erről. Ugyanakkor el kell, hogy mondjam, a konzultáció megkezdődött a 23. Eh, klíma és energia keretben, és a javaslatokat ezen keretben fogjuk megvizsgálni. Az energiaügyi főigazgatóság, a klíma ügyi főigazgatóságot is megkeresi, és folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen. Chris Davis mit einem Schmunz. Chris Davis mosolygott egy kicsit. Nos, elnézést kérek. A klíma főigazgatóság. Jó reggelt kívánok! A klíma főigazgatóság képviseletén vagyok jelen. Köszönöm szépen hogy én is, hogy részt vehetek a vitában. Teljes mértékben eh, támogatom, amit az Energia Főigazgatóság képviselője mondott. Szeretnék hozzászólni olyan értelemben, hogy eh, nagyra becsüljük eh, a jelentés tartalmát, amit Chris Davis képviselő készített a tárolással kapcsolatban, és a tagállamok szerepét is szeretnénk kiemelni, nekik kell biztosítaniuk a tárolási lehetőséget, és a terheket is nekik kell, vis, nekik kell viselniük, felelősséget kell vásárolni. Nyilvánvaló, hogy itt szerepet kell biztosítani a tagállamnak. Az irányelv egyébként lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy döntsenek, és ebben a témában az engedélyeket ők adják ki, és hangsúlyozni szeretnénk mi is, amit Chris Davis jelentésében is hangsúlyozott, hogy a tagállamok szerepe, hogy támogassák a CLT-t, hogy a tárolást elősegítsék, ez egy bonyolult dolog természetesen, és olyan témáról beszélünk, ahol a közvéleményben folyó vita is rámutat arra, hogy sokan támogatják ezt. Látni kell, hogy a tagállamok szerepét tisztázni kell a jövőt tekintve, ne, hogyha a saját területükön szeretne valaki létrehozni egy CLT-t. Az elfogadottság a CLT tárolásban a lakosság körében, az én tagállamomban nagyjából nulla felé tart. Szeretném, eh, hogy nézzék meg, eh, mi a helyzet a tagállamokban, miről vitatkoznak a tagállamok. Én is eh, itt voltam 2008-ban, bevállaltam a dolgot, de pillanatnyilag az elfogadottság nulla. Nagyjából. Florenc kolléga. igazából az motivált, hogy hozzászóljak, hogy meghallgattam a bizottságot az imént. Az elnök már elmondta, hogy az elfogadottság a CLT tekintetében, a CCS tekintetében nem csak nálunk, hanem más tagállamok is nagyjából nulla. Az Európai Bizottság is arra hivatkozik, meg panaszkodik. Nem önfelel ezért személyesen, hogy nincsen kellő munkaereje. Miért foglalkoznak ilyennel? Itt van Krisz barátom, aki hajt a CLT-re, lehet, hogy Nagy-Britanniában működik a dolog. Egy szigetről beszélünk, ott másképp ketyegnek az órák, talán jobban is, ezt nem akarom megítélni, de egyszerűen Európa többi részén a CLT nyitottság nincs meg, és próbáljanak engedélyt szerezni CLT-re szétkapják önöket az emberek hogyha ezt meg tudják. Tehát nézzék meg, itt van ez a zavar az európai jogalkotásban. Egyszerűen az ember nem is tudja követni, hogy hány jelentés születik egy-egy témában, és ezért azt javaslom, hogy próbáljunk egy egységesebb megközelítést alkalmazni. Elnök úr, ön is hozzájárul ehhez. Nem kell minden jelentést megvitatni itt szerintem vissza kell küldeni jelentéseket gonosz megjegyzésekkel együtt, és nekünk kell elmondani, mit akarunk csinálni, és egy ilyen hülye jelentésen vitatkozunk órákon keresztül, senki se érti meg odakint, hogy miről vitatkozunk valójában. Roth Bérent kolléganő. Köszönöm szépen. Most nem akarok arról vitatkozni valójában, hogy a CLT-t kitartja jó alternatívának. Chris Davis elég tapasztalt ahhoz, hogy az Európai Unióban nagyon különbözőképpen látják ezt a tagállamok szintjén. A bizottságot arra szeretném emlékeztetni, hogy egy politikai grémium testület vagyunk, önök pedig az adminisztráció. Mi a politikai elfogadottságot vitatjuk meg a biztossal és kérem önöket, hogy ne kommentálják, hogy politikailag támogatnak-e valamit, hogy minőségileg jónak tartják, amit ma mondtak nekünk, azt akkor tehetik meg, ha megválasztott képviselők, munkatársak, egy képviselő mellett, de bizottság képviselőként. Ez elfogadhatatlan. Chris, Chris Davis? Chris Davis. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megismételni, ez egy végrehajtásra foglalkozó jelentés, hogy hogy alakulnak a CLT programok, amikben egy, e, valamikor megállapodtunk, bár, és jó hallani, az Európai Bizottságról, hogy mit, ők is vizsgálják, miről van szó, hogy nem túl jól mennek a dolgok, de bizonyos javaslatokkal elő fogunk állni. Azt gondolom, hogy ezeket a javaslatokat tényleg rövid távon meg kéne hozni és ezeket el is kell majd még fogadni. Azt hangsúlyozom a jelentésében, hogy a tagállamoknak kell dönteniük, a tagállamoknak kell kezdeményezőknek lenniük, és vannak tagállamok, akik ezt nem akarják, ezt a CLT-t, ezt megértjük, persze. Vannak, akik ezt nem akarják, a Németországról, konkrétan az elnök úr is elmondta, és mások is elmondták. Az Egyesült Királyságban úgy gondolom, hogy négy párt támogatását élvezi ez szinte száz százalékig, és azt gondolom Hollandiában is elég erős a támogatás, Spanyolország, Franciaország, Litvánia, Románia, ha jól tudom, Olaszország is. Van egyfajta elfogadottság, bár látják a problémákat is, de bízzuk a tagállamra. Hát nem lehet minden tagállamban CLT-t alkalmazni. Mindenhol a világon történnek lépések, és a Nemzetközi Energia ügynökség azt mondja, hogy a, a széndiokszid csökkentési célok elérése CLT nélkül 40%-kal többbe fog kerülni. Viktória is említette, természetesen van egy energiaveszteség, ha CLT-t használunk, ezt be kell látnunk, ezért kell a technológiát fejlesztenünk, hogy minimalizáljuk a az energiaveszteséget, de ezt figyelembe kell venni. De ennek ellenére a költséghatékonyságról az energiaügynökség beszél. Hallom a német kollégákat abszolút óriási költséget költenek arra, hogy támogassák a napenergiát, a szélenergiát. Imádom, hogy tudják, nyilván ezért sikeresek, ilyen iszonyatos mennyiségű pénzt költenek erre, tehát már rég csődbe kéne menniük de csodálom, hogy köszönöm szépen a tanácsot. Ami pedig a biztonság témáját illeti, Egyesült Királyság, Norvégia és Hollandia is el kell, hogy mondjam, a CLT-re visszatérve, tehát persze az északi tengernél a teljes CO2 kibocsátás az Európai Unióból száz évre lehet, mondják a geológusok legalábbis, el tudná tárolni de van egy biztonsági kérdés, természetesen a föld alatti tárolásban, hogyha lakott területekről beszélünk, ebben egyetértünk. Az Európai Parlamentben, hogy meg máshol is vannak mindenféle egészségügyi szervezetük, és vegyük például, hogy egy robbanékony vagy gyúlékony anyagot tárolnánk el, itt van, ezt Oroszországból szállítunk egy ilyen lobbanékony, gyullékony anyagot, kis vezetékeken keresztül, begyomjuk őket az emberek lakásába, és azt mondjuk nekik, gyújtsátok meg. El tudják képzelni az engedélyezést, hogy most ezt engedélyeztetné valaki, ez működne. De már 200 évet csináljuk, és a legtöbbünk gázzal fűt, vagy használja ezt de hát ami a kockázatokat illeti, hát nagyon furán gondolkodnak egyes emberek erről. Hollandiában a kolléga is elmondhatja, hogy van egy probléma, hogy az egyik helyszín, ahol már szinte legközelebb jutottak a, a, a eltárolás kérdésében a megoldáshoz, de komoly ellenállás van. Annak ellenére, hogy az elképzelés az volt, hogy a CO2 CO2-t eltároljuk. Ez a CO2 egyébként a vízben is benne van, időnként, ha valaki azt szeret inni, és ezt belenyomjuk ö, olyan sziklákban, ahol metán volt korábban eltárolva, stb. És visszafogta azt. Tehát egyszer csak félünk. Te és most egy ilyen, ö, egy nem gyúlékony anyagot benyomunk a földbe, ahol korábban gyúlékony anyag volt, és azt is visszafogta. Tehát látjuk, ö, mitől félnek. És mindenki hangsúlyozza, mekkora kockázatok vannak. Ennek ellenére azt gondolom, ezt, ez egy probléma, amivel foglalkozni kell. Bízzuk a tagállamra, a tagállam foglalkozzon a közvélemény félelmeivel is ilyenkor. Aztán egy néhány felvetés. Szatyuhaszi is említette az emissziós teljesítményeket. Ugye van egy szabályozási elvárás ezen a területen, ezt nem említem a jelentésemben, de van egy energiatársaság, amikinek kell elérnie valamiféle teljesítményt és átáll mondjuk szénről gázra, és hát elgondolkodhat a CLT-n is. Az egyik lehetőség, hogy egy modellt alkalmaz, hogy megveszi a CLT-t, és megveszi a CO2 kibocsátási teljesítményt. Egész Európában egy sor cégről beszélhetnünk, itt a gyár, autogyáraknál is alkalmazunk egy általános dolgot, és egy portfóliót össze lehet állítani egy egész cégre. Ez szerintem egy megoldás lehetne. És elnök úr, ön említette ezt az ipart, és tényleg nyomást kellene gyakorolnunk, és a kép, hogy készüljön egy pilot projekt egy cementgyárral kapcsolatban, acélgyárral kapcsolatban, ez biztos egy célként megfogalmazható lenne. Ez nem jogalkotói jelentés, ebben az esetben a végrehajtást vizsgáljuk, és szeretnék ösztönözni a bizottságot, hogy lépjen ezen a területen, hogy alkosson jogot. A következő egy vagy két hétben működhetünk a frakciókon belül az árnyékelődők is tovább léphetnek ezen a területen szerintem, és próbáljunk olyan javaslatokat megfogalmazni, amely segít megoldani a nehézséget. Nem tudom, az Európai Bizottság kíván-e reagálni. Az Európai Bizottság, úgy látom, hogy igen, hozzá is szóltak, a bizottsági a szó. Köszönöm szépen. Mit tett eddig a bizottság? 2007-ben valóban nagy lelkesedés volt a gondolat mellett, és ez alapján kezdtünk el mi is ötleteket, javaslatokat letenni az asztalra. <clears throat> Számosokból kifolyólag ezen projektek közül hát korán sem mindegyik fejlődött úgy, mint ahogy szerettük volna. És de a félbehagyott projekteknek is van tanulsága, és most ezeket a tanulságokat megpróbáljuk megfontolni, és ö, mégis újraindítani őket. A NER 300-as kapcsán megint csak az az igazság, hogy nem az van ma, mint amit reméltünk évekkel ezelőtt, de a Horizont 2020-as ban vannak ipari prioritások, és ezért a projektek vívőjétől és a tagállamoktól továbbra is várjuk a pályázatokat erre a pénz kosárra. És most azon vagyunk, hogy nyilvános meghallgatásokat szervezünk, hogy a CLT körüli zavarok tisztázódjanak, ki fogjuk elemezni a feedbacket, és ezért örülünk az ilyen mai vithoz hasonló vitáknak is, illetve a jelentésnek, amelyben ö, új érvek hangzanak el, és ezeket mi is jól tudjuk majd hasznosítani. Ritkebe asszony, köszönöm, hogy kiegészítette azt, amit ö, a kollégám mondott. Anélkül, hogy itt most bármilyen politikai üzenetet akarnánk megfogalmazni, nem volt ez a szándékunk, Örülünk, hogy itt lehetünk ebben a vitában, és megpróbáljuk, megpróbálhatjuk elmagyarázni, hogy a bizottság és számos általunk már meghallgatott szereplő mit gondol. A CLT irányelv azért van most szó, mert Chris Davis ezt kérte, de 2011. júniusában kezdődött az átültetés, és tény, hogy még részlegesen is a kevés tagállam ültette azt át a joggyakorlatába, de azóta sokat javult a helyzet. A tagállamok többségében támogatják a CLT technológiát, és egyetlen tagállam van csak, amely még semmilyen átültetési jogszabályt nem alkotott. Az irányelv átültetésének végrehajtásának eredményeit egy jelentésben fogjuk összefoglalni, amelyet önöknek is nyilván eljuttatunk, és talán akkor új alapról lehet tovább folytatni a vitát. Köszönjük szépen a bizottságnak! A módosítók benyújtási határideje október 3, 12 óra, és ezekről majd november 4-én, 5-én szavazunk a bizottsági ülésen. Erre a következő ülésünkre is invitálom a bizottságot. Örülnénk, hogyha elküldenék esetleg a főnöküket, igazgatójukat erre az ülésre, mert ez egy noha nem jogalkotási jelentés, mégis kiemelt jelentőségű jelentés számunkra. És november 26-án, 27-én lesz ezeknek a szakbizottsági megszavazása és a januári plenárison róluk a vita. Köszönöm, hogy elmondták véleményüket. Most rátérünk Vittorio Prodi jelentésére a műanyag hulladékokra vonatkozó európai stratégiára. Köszönöm elnök úr a szót. Ez egy nagyon komoly téma. A műanyag hulladékoknak ugyanis nagyon sokféle negatív környezeti hatása van. és jelenleg is szinte már kontinens méretű, több millió tonnányi műanyag hulladékból álló ö, szigetek úszkálnak, úgyhogy sürgős megoldásra lenne szükség. A műanyag hulladékok nagy többsége csomagolási hulladék. Ugyanakkor nincsen külön európai jogszabály a műanyag hulladékokra vonatkozóan. A csomagolási műanyag hulladékokra. 40%-a az össz műanyag hulladék tömegnek csomagolási hulladék. Ezért nagyon fontos lenne, hogyha felül tudnánk vizsgálni a hatályos irányelvet. És különbséget tennénk a piac specifikus jelölések, címkézések, és a, a termékciklus specifikus címkézések tekintetében. Egyes ipari lobbisták, ráadásul segítségünkre lehetnek, mert gazdasági racionalitás is meghúzódik a műanyag újrahasznosítása mögött. Tonanként sok ezer euró értéket lehet kinyerni a műanyag hulladékokból. Az új műanyagok nyersanyagai 40%-ban ki lehetne váltani műanyag hulladékkal. És akkor kialakulhatna egy körkörös gazdaság, amely egyre nagyobb mértékben figyelembe veszi egy termék életciklusát, sőt nem, és nem a depónián definiálja egy termék végét, hanem újra a gyárban, az újrahasznosításban. Ehhez persze hatékonyabbá kéne tenni a jelenlegi szelektív gyűjtést, és ez segítené a műanyagok címkézése az szerint, hogy milyen típusú műanyagok, minél többféle komponensben tudnánk gyűjteni a műanyag hulladékokat, annál hatékonyabb, gazdaságosabb lenne azok újra beolvasztása. Tehát ahhoz, hogy pedig az emberek több komponensben legyenek hajlandó gyűjteni a műanyag hulladékot, ahhoz pedig a címkézésen túl egyéb ösztönzők vagy büntető intézkedések is szóba jönnek, mert a csomagolási hulladék nagy részét a lakosság tudja egyedül szelektíven gyűjteni, hiszen náluk a lakosoknál keletkezik az. Az olasz verzióban, az indokolás második sorában van egy félreérthető dolog, illetve egy rosszul szereplő kifejezés. Ö, a többi verzióban nincs ilyen gond, az 1,54 millió ember az olaszban rosszul szerepelt. Tehát a műanyag ö, szelektív gyűjtése, amit eddig abból megvalósítottunk, működő képes alternatíva. Tovább kéne erősíteni és a hatékonyságát növelni ezeknek a rendszereknek. Köszönöm a kollégák együttműködés, ez egy olyan probléma, amit meg is kell oldanunk, és meg is tudunk oldani, ha összefogunk. Mivel most rövidebben elmondta, amit szokott, mint általában, most alkalmam nyílik arra, hogy több időt adjak a többi megszólalónak, így például a, az árnyék előadóknak, köztük Martinez asszonynak, Köszönöm Prodi úr a jelentést. Kiváló alap ez a további munkához, és nyilvánvaló és követhető az érvelés, hogy a műanyag, hulladékok nagyobb részét lehetne és kellene újrahasznosítani, ellenkező esetben az kín marad, a természetben is különböző gondot okoz. Az előadó sámos aspektusát elemzi a szövegben, ezek közül én csak néhányat pontszerűen ragadnék ki, amelyekre a módosítóim vonatkoznak majd. Három jogalapra támaszkodik a jelenlegi szabályozás, három irányelv a mérvadó, a hulladék irányelv, a csomagolási irányelv és a, az elektronikus vagy elektromos hulladék, elektromosok eszközök hulladékká válására vonatkozó irányelv. A legfrissebb ezek közül a 2012-es, mármint az a jelentés, amely ezzel a témával foglalkozott, és akkor is és most is az volt és az a célunk, hogy ezen hulladékokat hatékonyabban gyűjtsük be, hatékonyabban hasznosítsuk újra. Nagy különbség van a tagállamok között a tekintetben, hogy mennyire hatékony a műanyag hulladékok begyűjtése és felhasználása. Sok helyen leálltak azok az infrastruktúrális beruházások, amelyek ezt a célt szolgálták volna. A kötelező célok előírásakor nagyon körültekintően kell lejárni, mert néha ez adott helyzetben országban megvalósíthatatlan. Egyes országok átmeneti ö, engedményeket voltak kénytelenek kérni. A recycling erőművek építése ö, akadozik. Sok tagállam a hulladék irányelv átültetésével is küzdik, és még mindig több mint 60%-át a műanyag hulladékoknak nem gyűjtik be szelektíven. 2020-ra jó, hogyha kijelölünk magasabb recycling arányokat, de ki is kell alakítani az infrastruktúrát ehhez. Ha az infrastruktúrális beruházások nem indulnak be újra, akkor a levegőbe beszélünk, amikor ilyen célokat írunk ki. Egy fillér sem szabadna a jövőben az EU-nak a lerakásra adnia, kizárólag a recycling technológiákra, a, és ezen belül is ugye az energia hasznosítás, a műanyag hulladékok elégetése is kevésbé kéne prioritás legyen, inkább ö, csak oly módon szabad engedélyezni a hulladékégetést, a műanyag hulladékégetést, ha már minden lehetséges technológiát kimerítettünk az újrahasznosításra. Oda kéne figyelni európai szinten, hogy ne legyenek átfedések az infrastruktúrális beruházások között. A biológiailag nem lebomló hulladékokat 2020-ra gyakorlatilag minimálisra kéne visszaszorítani, és kizárólag biológiailag lebomló, komposztálható műanyagokat kéne engedélyezni, illetve feltétlenül már addig is el kéne kezdeni a különböző műanyagok címkézését. Mert vannak nagyon mérgező, és vannak teljesen környezetbarát műanyagok, tehát a műanyagokról nem lehet egy kalap alatt beszélni. Tehát sokkal több információra lenne szükség e tekintetben a fogyasztó, a felhasználó számára. És már a tervezési fázisban minden termékfejlesztőt kötelezni kéne a termékciklus ö, teljes körű leírására, az adott termék újrahasznosíthatóságának belefoglalásával a termék tervbe. Gebrandi úrnak adok most szót, ő az egyik árnyék előadó. Köszönöm Vittorio Prodinak ezt a kiváló jelentés tervezetet. Jól mutat rá a problémákra, és jó célokat jelöl ki. Teljesen egyetértek önnel abban, hogy túl alacsony a, a műanyag termékek recycling aránya. Nagyon könnyű a műanyag újrahasznosítása, ez csak szervezési kérdés, és szégyen Európára nézve, hogy ebben nem léptünk tovább. Én már láttam közelről is tavaly Rotterdamban egy műanyag újrahasznosító üzemet, és az öt recycling kategóriából négy olcsóbb, mint az a nyersanyag, amit egyébként az adott műanyag termék előállításához használnának, tehát gazdasági értelemben is megéri. Nem értem, hogy miért nem terjed el, terjedt el ez Európában még sokkal jobban. A fő probléma az, hogy a műanyag bár hosszú idő alatt, de végül is vízben oldódik, a legtöbb műanyag, és az, hogy az óceánokon most műanyag szigetek úszkálnak, ez nagyon aggasztó. Olyan helyeken is vannak már műanyagok, ahol nagyon nehéz már ezeknek a hulladékhegyeknek a begyűjtése. Mindenképpen meg kéne akadályozni, hogy újabb hulladékok kerüljenek ki tengerre. Delfben egy fiatal diák elírta a szakdolgozatát, és kitalált egy műanyag evő automatát, amely a tengervízen lebegve képes felfalni és fel is dolgozni a műanyagot. Ez egy kiváló ötlet, Google-on megtalálják. Talán ezt a technológiát is el kéne terjeszteni. Régóta várjuk a bizottság reakcióját. Mikor várható a műanyag zsákokra vonatkozóan egy értelmes javaslat. A világ országainak egy negyede már tiltja vagy nagyon korlátozza a műanyag zsákok használatát. Európában is már működnek ilyen rendszerek, de elmaradtunk más országoktól e tekintetben, sőt, az, hogy Európában annyira elterjedt a műanyag zsák, még az EU-n belül már a műanyag zsák ellen fellépő országokat is veszélyezteti azoknak a tömeges bevitele. Írországban 90%-kal sikerült csökkenteni egy adó bevezetésével a műanyag zsákokat. Kínában kétharmaddával csökkent a műanyag zsákok használata egy új intézkedése. Washington DC-ben 22 millióról 3 millióra csökkentették a műanyag zsákok felhasználását. Tehát nem értem, hogy az Európai Bizottság miért késlekedik egy műanyag zsák tilalmi javaslattal. Szerintem be kéne őket egyszerűen tiltani, mert nagyon sok jó alternatívájuk van, de minimum adóval kéne sújtani a műanyag zsákokat évek óta foglalkozom a témával, millió meghallgatást, szakértői meghallgatást szerveztem. Azt kristályosodott ki, hogy most a labda a bizottságnál van, itt az ideje, hogy javasoljon egy tilalmat. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, szerettem volna Gebrandi kollega javaslata mellett szólni, hogy valamit tenni kell most már annak érdekében, hogy a műanyag zacskókat most már ne alkalmazzák. El kell mondani azt, hogy az EU rendszerünk a jó megoldást akadályozza és nem támogatja ezt. Igazából ezt elég nehéz elmagyarázni az embereknek. Hát gondoljanak bele, jönnek a választások, ez eléggé aggasztó. Tehát ez a történet inkább hátrányos, és ezért az állampolgárok nem is igazán értik azt, hogy az Európai Unió hogyan működik, azt látják, hogy a bürokrácia ennyire ostoba módon megakadályozza a dolgokat. Tehát mindenképpen gyorsan megoldást kell találni erre a problémára. Pródi kollégának köszönöm a jó jelentését. Nagyon fontos leszögezni azt, hogy a műanyag termékek fontosak a mindennapokban, az is elhangzott, hogy mégiscsak furcsa az, hogy egy ilyen könnyen újrahasznosítható anyag mégis a kukába kerül, és nem kerül bele a, az erőforrás láncba. sokan ambícióról beszélnek, amikor azt mondjuk, hogy 2020-ig 75%-ot szeretnék csökkenteni a műanyag hulladékot. Ez egyáltalán nem öm, ambiciózus cél, ezt nagyon könnyen el lehet érni. Még néhány szót egy piromán országból érkezek, mert mi mindent elégetünk. Ez nagyon fontos számunkra, nagyon fontos az fűtőműink szempontjából. Viszont ez nem igazán jó, ez a, talán az egyik legrosszabb módja a hulladékhasznosításnak a hulladéktárolás után. A műanyag sokat segít, az égésben, tehát akik el akarják égetni dolgokat, azok örülnek a műanyagnak, mert ez gyorsan meggyújt mindent, de ennek azonban véget kell vetni, és arra is szeretnék utalni, hogy számos káros anyag van a műanyagban, nem csak a PVC, hanem más is. Ezt mindenképpen le kell küzdeni, és egyetövé tenni az emberek számára azt, hogy milyen fajta veszélyek rejlenek ebben. Az átláthatóság nagyon fontos. Mindenképpen csökkenteni kell ezt a fajta problémát. jobbfajta hulladékpolitikával sokkal többet el lehetne élni, és hogyha csak kidobjuk ezeket a terveket, azzal igazából sokat nem érünk el. Ezt a tengerekben lévő hulladékot is le kell küzdeni. Ami a műanyagot illeti, amelyek például a fogkrémben vannak, ezeket a műanyagokat is a lehető leggyorsabban meg kell szüntetni. Nem, nem lehet ez, hogy a fogkrémben is műanyag legyen. Görling kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer elnézést kérek Rosbach asszony nevében, hiszen ismételten helyette szólok. Örömmel láttuk azt, hogy a jelentéskészítő a hulladékbegyűjtés, illetve a célkötőzéseket figyelembe vette a jelentésében. A hulladék lerakást is a szélesebb körű hulladék irányelv kerében kell tekinteni. Ugyanígy üdvözöljük azt is, amelyben arról beszél, hogy a, az EU-ból származó jogos műanyag exportot is csökkenteni kell. Úgy gondoljuk, hogy továbbra is fel kell lépni az ellen, hogy a hulladékot nem csak szemétként kezeljük, hanem egy erőforrásként is lássuk a bioműanyagokkal kapcsolatban, illetve az, hogy legyen egyfajta konzisztencia, konzisztencia a bioműanyag technológia definíciója kapcsán. Ez egy nagyon gyorsan fejlődő terület, és van egy kis zavar, főként a fogyasztók esetében, hogy mit is lehet újrahasznosítani, mit kell újrahasznosítani, és nagyon sokan, akik műanyag szatyrokkal mászkálnak, úgy gondolják, hogy ott tesznek a környezetnek, de igazából itt nincs egyfajta egyértelmű koncepció, tehát nem igazán eh, tudják azt, hogy a bioműanyag is, eh, amikor a tengerbe kerül és eh, szétbomlik, ugyan annyira veszélyes a különböző élő szervezetek számára. Tehát mindenképpen ezzel kapcsolatban is lesznek majd módosítóink. Rosbach asszony szeretne köszönetet mondani a jelentéskészítőnek a jelentését, és várja már az egyik működést ebben a kérdésben. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a lista végén az elnyék jelentéstevő következik. Egy kicsit kevés az időnk, Karl-Heinz Florencio, Leinen, Bonanini kollega, Szűjszá kollega, Lipcseve, Klesz, Okoni és Jutta Haug. Kifelejtettem-e valakit? Nem. Akkor egy percben kellene mindenkinek a hozzászólását korlátoznia. Karl Heinz Florenz. Igen, hát egy perc nem túl sok. Először is gratulálnék a jelentés tevőnek fiatalos lendületével, sok mindent leírt, el vajon ezt mind érni, de igaza van, szeretnék arra, ut- utalt arra is, hogy az elmúlt hónapokban volt egy erőforrás vitánk, és mindig azt mondtuk, hogy ezt kell, ezt kell, ezt kell, most pedig már megtehetjük ezt. Most már tényleg azonban ezt végre kell hajtani, meg kell valósítani. Visszatérhetek így egy kedves régi kollégámhoz, egy nem, nem régi vagy öreg kollega, ez sok ideje ismerem már őt, és e, de már igazad volt abban, amikor azt mondtad, hogy rosszul gondolkodtunk a hulladékpolitika hierarchiájáról. Lehet, hogy akkoriban ez jó volt, de viszont most meg kell változtatni. Még egy olyan országban is, mint az én hazám, ahol sokat újrahasznosítunk, igazából nem is hasznosítunk újjá, mert begyűjtünk mindent, aztán mindenképpen berakunk az égető kemencékbe. A Dán kollégának mondom, igaza van abban, hogy a másik legrosszabb megoldás ez, de bátornak kell lennünk, ebben a dokumentumban ezt nem tudjuk elérni, de a szükségszerűt kell leírni a dokumentumban, és másodszorban pedig foglalkozni kell az állampolgárok tudatosításával. Nem zöld álmokról van szó, eh, akkor, amikor a nyers anyagokat próbáljuk megtartani, megspórolni a következő generációnak. Ehhez innováció kell. Igazából ezen a területen nincsen igazi innováció. Hogyha Németországban mindent az újrahasznosítás nevében az égetőkbe tesznek, akkor nem lesz olyan vállalkozó, aki milliókkal beszáll abba, hogy igazi újrahasznosítást hozzon létre. Azért nem, mert minden úgyis belemegy a szemétégetőbe tehát ezt meg kell változtatni. Az, hogy bizonyos műanyagot ne kell tiltani egy idő után, nos hát ez csak egy álom maradhat. Én megpróbáltam a gyerekeimnél is néhány dolgot megtiltani, teljes mértében kudarcot vallottam, más módot kell találni arra, hogy ezeket a fajta műanyagokat stigmatizáljuk. Az elnök úr nem csak Berlinben dominál, hanem Brüsszelben és jó Leinen következik. Na, és hát ez eléggé erős, hogy itt nem csak Berlinben, Brüsszelben is dominálunk. Na, de félretéve a tréfát, érdekes, hogy pont ez a téma a választások előtt előtérbe kerülsz, szóval ez olyan kérdés, ami mindenkit érdekel minden tagállamban. Egyrésztről a műanyag rendkívül ö, praktikus a gyakorlatban, másrésztről viszont környezetvédelmi problémát jelent, hogyha azt eldobják, és a ö, környezetben, a tengerben landol. Ezzel valóban foglalkozni kell, és Vittorio Prodi nagyon jó javaslatokat tett erre vonatkozólag. Szerintem a műanyagnak ára kell, hogy legyen, gyakran ez elég ingyenes, és pontosan ezért dobják el, hogyha van ára, akkor van értéke, és ha vissza lehet adni, akkor be is gyűjtik. Úgy gondolom, hogy a műanyagokat meg kell vizsgálni az esetleges mérgező anyagok tekintetében, amelyeket esetlegesen csökkenteni lehetne, vagy akár ki is lehetne vonni a piacról. Magas újrahasznosítási célokat kell megfogalmaznunk, 75%-ot írtak elő. Ez ambiciózus, de vannak jó gyakorlatok már az Európai Unióban. Vannak olyan önkormányzatok, olyan közösség, ahol ezt már teljesítik. Az önkormányzat szó benne van a jelentésben, tehát helyi szinten sokat el lehet élni, tehát kommunális szinten sok minden elér, elérhető és sok mindent el lehet érni az állampolgárokkal együtt. Ugyanígy az export ellenőrzések kapcsán is nem lehet az, hogy a problémát egy másik kontinensre visszük át. Nagyon fontos az erőforrás hatékonyság, ez a 2020-as stratégia kiemelt pontja, és ezt meg is kell valósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Bonanini kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek mindennel, amit Pródi úr leírt jelentésében, de azt javasolnám, hogy hogy a annak érdekében, hogy bizonyos fajta védelmi létrehozzanak, ahol nagyon uh, sérülékeny a környezet, tehát erre ügyelni kell. Nem elfogadható az, hogy a környezetvédelmileg fontos területeken még jobban felhalmozódjanak a műanyag termékek. Mindenképpen jó példát kell szolgáltatnunk, főként a főként intézkedésekre van szükség, amelyeket már láthatunk a tagállamokban, és például a PVC palackok kapcsán. Itt gyakran vannak olyan anyagok, amelyek veszélyesek lehetnek a felhasználók számára. Kísérleti projekteket is létrehozhatnánk, amelyekkel a folyamatot nyomon követhetnénk, egy európai megfigyelő helyet is létrehozhatnánk, ahol értékelnék az adatokat. Köszönöm szépen. Szűszer a következik egy percre. Köszönöm szépen. Messze menőek a következmények. Itt csak köz, köszönetet mondani Pródi úrnak ezért a kitűnő javaslatért. Az állampolgárok, állampolgárok kapcsán főként a fiatalokra kell gondolnunk, hiszen ők azok, akik a jövőt létrehozzák majd, és nekik kell már tudniuk azt, hogy a műanyag hulladékoknak milyen következményeik vannak. Egyet értek azzal az elképzeléssel, hogy az irányelvet át kell vizsgálni, nem igazán sikerült megvalósítani minden tagállamban ugyanolyan szinten ezt az irányelvet, lehet, hogy a gazdasági fejlődés különböző szintjei miatt. A műanyag palackok esetében a helyzet egy kicsit jobb, a, az égetést meg kellene tiltani, és szankcióval kellene illetni, és valóban az embereket oktatni kellene a különböző hulladék fajtákról. A hulladék nem szabad, hogy hulladék lerakókba végezze, hanem ezeket újra kell hasznosítani. Nagyon fontos számomra a tengerben lévő hulladék. Én Horvátországból érkeztem Dubrovnikból, az Adriai tenger mellől, és valóban itt a legnagyobb problémát a műanyag szatyrok, illetve palackok jelentik a tengerben. Az Európai Unió határán vagyunk, egy 1000 kilométeres határról van szó, és gondolnunk kell arra is, ami az EU-n kívüli országokban történik. Szerintem a tengeri megállapodás nem elegendő, a tengeregyezmény nem elegendő. Monitorozni kell a különböző kikötőket is. Következő Dubcseva. Kolléganő, egy perc kérem. Különben nagyon komoly nehézségeink lesznek az Európai Bizottság is. Hozzászól majd, és természetesen hozzászól majd még az előadó is, hiszen kérdések is felmerülnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Erősen támogatom az előterjesztett jelentést. Úgy gondolom, hogy hasznos dolog, hogy megkapjuk ezt a jelentést, és hogy megvitatjuk. A kiindulási pont az adatok egyébként aggodalomra adnak okot a műanyag hulladék esetében. Két ellentmondó tendenciát tudunk megfigyelni. Egyre nő a műanyag csomagolás mennyisége, ebből következően a hulladék mennyisége. Ezek ugye egyre vonzóbbak, egyre több réteget tartalmaznak, és gyakorlatilag egyszer használatos csomagolóanyagról van szó, a mennyiség pedig folyamatosan nő. Ezért úgy gondoljuk itt az ideje, hogy igyekezzünk egy kiegyensúlyozott helyzetet megteremteni a csomagolásoknál, és azon kell gondolkodnunk, hogy hol érdemes elhagyni, és hol érdemes használni az egyszer használatos csomagolás. De van ennek egy másik dimenziója is, hogy műanyag gyártás, mint olyan is tisztázandó terület, ezt a problémát úgy gondolom meg kell oldanunk annak érdekében, hogy kevesebb hulladék jöjjön létre. Köszönöm szépen, a műanyag nem csak rossz, ezt a bizottság az zöld könyvében is megállapította. Megállapításra került az is, hogy a GDP növekedésével a műanyag mennyiség is növekszik, tehát a műanyag életminőséget is jelent. Meg lehet őrizni dolgokat, tartósá lehet tenni, kényelmesebbé teszi az életünket. Három pontot vetnék fel, az elkerülés. Ahol lehet, el kell kerülni, a fogyasztóknak felelősséget kell vállalni, ezért nem lehet ingyen osztogatni az acskokat. A harmadik az újrahasznosítás, például szükség esetén a minden egyes új mobilkészülék esetében a külsőnek is teljesen újra kell lennie, aztán a bio leépíthető bom, a, a természetben felbomló anyagok használata is rendkívül fontos. Aztán negyedik pontként Pródi kollégának köszönetet mondok, hogy a meglévő törvényeket említette. Ezeket ellenőrizni kell, jobban kell végrehajtani tehát az, hogy elszállítunk valamit, hogy el, elásunk valamit, az nem megy. Sophie Olomni. Köszönöm szépen Pródi előadónak a minőséget. Egy néhány megjegyzést engedjen meg. Természetesen jogos lenne az, hogy egy európai stratégiát készítsünk annak érdekében, hogy a jogi keretet európai szinten itt a hulladék gazdálkodás területén konszolidáljuk, de azt gondolom, hogy egy előre meghatározott ütemben ki kell vezetni bizonyos termékeket. Ezt ki kell dolgoznunk, ezt a módszert. És dönteni kell, méghozzá jogilag kötelező módon az újrahasznosítható és a biológiai körülmények között lebomló műanyag között. És hát ami a tengerek szennyezését illeti, ezt mindenképpen figyelembe kell venni, ezt a tényezőt, főleg, hogyha azt nézzük, hogy honnan származik, mi a forrása ennek a szennyeződésnek a tengerek szennyeződését meg kell vizsgálni, hogy honnan is származik ez a sok hulladék. Négy évig Marokkóban éltem, például ismerem a mediterrán vidéket, katasztrofális módon használják ott a műanyagot. Jutahauk egy percben. Köszönöm szépen Vitoriónak, köszönöm, hogy jó jelentést írt, ő is tudja, ezt nem kell külön kiemelni, és azt gondolom, hogy ez nem zöld álmodozás, amit itt látunk, hanem ez a valóság Természetesen a hulladék elásása ellen vagyunk, a hulladék tárolás ellen vagyunk, és a recyclingot akarjuk, de nem mondanám, hogy az energetikai felhasználást teljesen zárjuk ki, amíg alternatívákat nem építünk fel, addig ne követeljünk ilyeneket, mert akkor csak a visszaélést erősítsük. A második pontban szeretném elmondani azt is, hogy ár, árnak kell lennie a műanyag mögött a fogyasztók esetében egy egész Európát átfogó betéti rendszert és visszavételi rendszert kéne kialakítani. És természetesen azt is szeretnénk, hogy magasak legyenek a recycling céljaink, az újrahasznosítási céljaink, de kell, hogy legyen egy piac a másodlagos nyersanyagok számára ebben az esetben. És itt visszajutunk oda, ahol már voltunk egyszer, amikor az elektromos és elektronik készülékek visszavételre foglalkoztunk. Kezdjük mindjárt a tervezésnél, ez a lényeg. Természetesen szükség van műanyagokra, ha ez könnyíti az életünket, de ezeket újrahasznosítható módon kell kialakítani. Ezért abszolút azt gondolom, hogy újra neki kéne futnunk annak, hogy a az újrahasznosíthatóság költségeit valahogy jobban figyelembe vegyük. Tudom, hogy a régi készülékekkel foglalkozó irányelv esetében nem sikerült érvényre juttatni az akaratunkat, de ez nem azt jelenti, hogy nem kéne még egyszer megpróbálni. Köszönöm szépen az egy percet is. Most pedig az Európai Bizottság kapszót Helmut Maurer. Köszönöm szépen. Ugye én is egy percet kaptam, de nagyon rövid lehetek látni ezt az élénk vitát, ez egy nagyon jó helyzet, és gyakorlatilag az Európai Parlament és a Bizottság között nincsen lényegi vita ebben az ügyben. A zöld könyvet megvitattuk a nyilvánosság előtt európai körülmények között a régiók bizottsága véleményt készítette, az EGSB véleményt készített, azt is megkapjuk nem sokára. Aztán a tagállami miniszterek is vizsgálják a témát a négy nagy anyagot vizsgálunk, 267 választ kaptunk egyébként, szinte teljesen lezárult ez a vizsgálat. Holnap lehetőségünk lesz arra, hogy egy szeminárium keretében, amit Pródi képviselőszervezet az Európai parlamentben röviden áttekintjük az eredményeket. Most nem tudom elmondani részletesen, hogy miről van szó, de azt elmondhatom. Az összes vitatott dolog, amire itt rámutatok, és amit a zöld könyv is vizsgál, nagyon jól látjuk, hogy ilyen van és széleskörű támogatást sikerült kialakítani a legtöbb ipari érdekelt esetében is. Nem hittem volna az elején, hogy ennyire készek lennének támogatni a zöld könyvet, el kell, hogy mondjam és nagyon kemény munkát végzett természetesen a bizottság. Bátornak kell lennünk, ki kell tartanunk az álláspontunk mellett. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szívesen hall ilyet az ember, és akkor újra az előadó kapszót a végén. Szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak. Úgy gondolom ez egy sok színű vita volt a munkatársaimmal együtt. Köszönöm szépen a részvételt. Amit elmondtak, azt mindenképpen figyelembe is fogjuk venni. Csak röviden szeretnék egy néhány fogalomra rámutatni, hogy elkerüljük a félreértéseket. A bioműanyag témája, ez olyan műanyag, ami biomasszából készül ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy környezetbarátabb is önmagában. Most pedig a hulladék gazdálkodásról szeretnék szólni. Itt különbséget kell tenni a biológiai lebomló, vagy biológiailag komposztálható műanyag között. A komposztálható az azt is jelenti egyben, hogy jobban lebomlik minden, hiszen biomasszából készült. Ide tartozik például egy műanyag zacskó egyszer használatos formája, amit fel lehet használni aztán arra is, hogy háttartási hulladékot gyűjtsünk. Tehát a nedves hulladékot lehet abban gyűjteni, és akkor a lebomló anyagok, a makroszkópiai struktúrája tönkre megy a műanyagnak, de az apróbb részek nem bomlanak le, ezek változatlanul megmaradnak, ami azt jelenti, hogy a molekuláris tulajdonságok megmaradnak. És aztán van még egy veszélyesebb következmény ennek, hogy gyakorlatilag sokkal kisebb darabokra bomlik szét, és a tengeri élőlények ezt elfogyaszthatják ilyen értelemben. Ez veszélyesebb, mint a nagyobb, durvább műanyag. Ezt is figyelembe kell venni. Azt is szeretném még elmondani, hogy a nulla hulladék szlogenjét valahol komolyan kell vennünk, de valahogy ezt úgy kell felfognunk, az új forrásokról kell beszélnünk, erőforrásokról, hogyha hulladék keletkezik, akkor újrahasznosításra kell törekedni, és ez mindenkinek előnyös. Vagyis a felhasználónak is látnia kell, hogy miről van szó valójában, a hulladékot tisztességesen kell kezelni, és ilyen értelemben aztán erőforrásként is újra működik, hiszen ez költségeket tud okozni, vagy meg lehet takarítani költségeket. Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy a hakulnak Egyébként pedig a brit kormány egy referencia értéket állapított meg 79%-os visszagyűjtési arányjal. Ennek 72,7%-át anyagában hasznosítják újra, és abban bízunk, hogy végül eljutunk akár a 80%-ig is a 2020-ig. az összes hozzászólást, amit, amit elhangzott, figyelembe fogjuk venni, beépítjük az elképzeléseinkbe, és a támogatásokkal a jelentés még jobb lehet szerintem. Köszönöm szépen Vittorio Prodinak, az összes résztvevőnek a vitán. Azt gondolom ez egy nagyon fontos jelentés. Egyértelművé tesszük egyébként, hogy az elmúlt időszakban is voltak hibák, a hulladék hierarchiában például hatalmas hulladék hegy jött létre, én is tengerparti származású vagyok. Ha látom, hogy a halászok amit időközben megfizettek nekik egyébként, mit szednek ki hulladékként az északi tengerből, azért az egy komoly mennyiség. Ezt el kell kezdenünk feldolgozni. Vita módosítókról szeptember 25-26-án van, elnézést, tehát ma volt a vita, ugyebár, és a módosítók október 4-ig terjeszthetek elő, november 4-én, 5-én szavazunk, a plenárison pedig decemberben foglalkozunk a témával. Egy megjegyzést engedjenek meg az összes jelentés kapcsán. A jövőben nem könnyű a tolmácsok dolga, hogyha elképesztő hadarással leolvasok a szövegeket. Tegyük félre a szövegeket, és beszéljünk szabadon szerintem a jövőben ne hadarjunk szövegeket papírról, ezt körbeadjuk majd még egyébként, és ezzel a vitát is eh, egyszerűbbé tesszük, eh, mert különben minnyien leadhatjuk jegyzőkönyvesztetni az írott szövegeket. A hatodik napi rendi pont következik, amit egyébként eh, hátrébb helyeztünk. E, megfelelő kérésre. Itt egy kifogásról van szó, a 88. cikk második bekezdése értelmében az emberi fogyasztásra szállt e, állati eredetű termékekről van szó. Linda Mékevenc és Dagmar Roth Bérent és Hassi kolléga volt az, akik ezt előterjesztették. Linda McEwen lesz az, aki bevezeti az anyagot. Ezt szeretném magyarázni a bizottságnak röviden hogy miért aggaszt engem ez a komitológiai intézkedés. Itt ugye azt javasolják, hogy álljunk át egy felügyeleti rendszerről egy új rendszerre. Ugye korábban a felügyelők ö, ö, fogtak egy ö, tetemet, és abból mintákat vettek. Ö, ö, és most ugye a bizottság azt javasolja, about the health of animals on the slaughterhouse. Ö, ö, ö, mert azt mondják, hogy az EFSA, ö, ha vizsgálja az állatokat, akkor a tápláléklánc más fázisaiban is ki tudja mutatni a szennyeződést. Az EFSA tanulmány azonban azt is mondja, hogy a fertőzések megelőzésének legjobb módja az, hogyha az állat fejét már azelőtt leválasztják róla, mielőtt az egyáltalán bekerülne az élelmiszer feldolgozó láncba. tehát a húsipari vágó egységek gyakorlatát kéne megváltoztatni. És számomra most aggasztó, hogy a bizottság egy olyan intézkedést javasolna, amely kizárólag az ellenőrzésekre koncentrálna, és az EFSA tanulmány más részeit pedig egyszerűen figyelmen kívül hagyja. Skeptikus vagyok, hogy egyáltalán szükség van-e erre a javaslatra, a komitológiai eljárásra intézkedésre egyáltalán. Július 17-én indult ez, minket csak szeptemberben kérdeztek meg erről egyáltalán, ugye két nappal a nyári szünet után hirtelen, és miért akarnak most komitológiai eljárást indítani, amikor amúgy is új törvény van előkészítés alatt a hústermékek ellenőrzéséről, és amiről érdemben és hosszan fogunk majd vitatkozni? Miért nem ebben a törvényhozásnak a keretén belül beszélünk erről a problémáról is? A sertések feje ö, is bekerül jelenleg az élelmiszer láncba, amikor ha nem vizsgálják meg őket fertőzés szempontjából, akkor, akkor vágó üzemekbe bekerül a fertőzés. Ending up in the food chain. Hogyan lehet megakadályozni, hogy ez a fertőzés típus bekerüljön a táplálékláncba és a kolbászba? Ez az, ami a választókat érdekli, mert az EFSA azt mondta, hogy a fej leválasztásával megakadályozható lenne ez a fertőzés, erről azonban nem szól a jelentés. Tehát a másik kérdésünk továbbra is az, hogy miért nem az irányelv újraírásának kapcsán beszéljük ezt meg. 2006 2016-ban abban állapodtunk meg a bizottsággal, hogy új rendszert fogunk alkalmazni, a felügyeleti rendszert is megváltoztatjuk az élelmiszerügyi ö, piacon. Ugye azóta volt már egy lóhúsbotrány. 2006 előtt korábban vizsgálták a sertések fejét, most újabban megint nem vizsgálják őket, csak havonta szúrópróba szerűen. Tehát gyakorlatilag romlott a helyzet, és ugye a vágóhíd és a, a aprító üzem között különbség van, tehát az sem mindegy, hogy melyikbe ről beszélünk. A kormány hivataloknak tagállami szinten ö, lenne erre lehetőségük, 2006-ig ezt mondom gyakorolták is, ö, azóta meg már felállt egy független élelmiszervizsgálati testület is. Tehát nem értem, sok szempontból nem értem, hogy a, miért nem a független ellenőrzést vezetjük be a hús ellenőrzés területén is. A lóhús botrány már megmutatta, hogy az önszabályozás nem működik, ezeket a dolgokat újra kell gondolni, és ma konkrétan azt javaslom, hogy ne foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hanem csak a húshigiéni irányelv kapcsán majd újra, ha csak a bizottság meg nem tud engem győzni arról, hogy garantáltan elkerülhető a tájogok bejutása a vágóhidakra és aprítóüzemekbe. Mögöttem nagyon sokan állnak, számos ö, fogyasztóvédelmi szervezet, sőt állatvédő szervezet is. Az állatok független ö, egészségügyi vizsgálata, tehát nem a, az, a, a tenyésztők és a feldolgozók saját vizsgálata, az az, ami egyetlen garanciát biztosíthatja. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Ne felejtsük el, hogy itt az időre is oda kell figyelnünk. Gerald Evansnek adok szót. Köszönöm szépen. A válaszok számából és tartalmából ítélve, amelyeket a téma kapcsán kaptam, a fogyasztók aggodalmai nagyok és jogosak. És bizonyíték van arra, hogy hogy ö, ö, a korábbi ajánlásoknak csak egy töredékét hajtották végre az érintett ipar képviselői, és itt nem csak egy minőségi, hanem egy mennyiségi probléma is van. A nagy és kis nyilvántartásokban gyakorlatilag csak néhány száz állatot vizsgált maradtak meg, ez az állat mennyiségre vonatkoztatva nevetséges és nem kielégítő. Tehát az élelmiszer egészség szempontjából az sem egyértelmű számomra, hogy a pusztán látleletes vizsgálat, az állatok külső megjelenésének vizsgálata megfelelő technológia-e, az Egyesült Királyság élelmiszer egészségügyi hatósága már egyszer megmutatta, hogy statisztikailag ez a módszer nem kielégítő. Tehát vitatható legalábbis, és akkor a, az előadó által említett tájogosodás kérdéséről még nem is beszéltünk. Tehát én is egyetértek az előadóval, abban, hogy ezt nem komitológiai eljárás keretében kell lezavarni, hanem rendes jogalkotási vitában, és a, az ellenőrzésekről szóló joganyag revíziójának is részét kellett volna, hogy képezze, és most is kell, hogy képezze. Minden lehetséges eszközt meg kell ragadnunk, hogy a fogyasztók védelmét erősítsük. Kérem a kollégákat, hogy röviden szóljanak föl Rod Bérent. Rod Bérentről tudjuk, kollégáról tudjuk, hogy ő röviden szokott beszélni. Tényleg rövid leszek, mert a lényeget elmondták az előttem szólók. Nem tudom, hogy mi zajlik itt. Kicsit ö, kiábrándító ez az egész, hogy ilyen eljárást indított a bizottság egyáltalán. Nem látom be, hogy akár Bernár vagy Tekun tudatosan akarnátok megvezetni a, a parlamentet, de ha ti tudtátok, hogy ez zajlik, miért nem szóltatok hamarabb? Tudtátok, hogy két napunk lesz arra, hogy elutasítsuk ezt, ez nem, nem felrejárás volt, ezt el kell, hogy mondjam, ez nem növeli a bizalmat irántatok, de azért továbbra is bízom bennetek, mert Kun van már nagyon régóta dolgozom együtt, és ezért is meglepő, hogy most ilyesmi történt, tehát, hogy olyan dologgal jön elő most a bizottság, amely gyengíti az élelmiszerlánc biztonságát. Ha azt mondanátok, hogy ne nyúljunk az állatokhoz, mert fertőzést terjeszthetünk, akkor ezzel azt is mondjátok, hogy szerintetek fertőzőek lehetnek az állatok? és akkor ezek a fertőző állatok bekerülnek az élelmiszerlázba? És ki veszi őket ki onnan, hogyha még az állatorvos sem nyúlhat hozzájuk? Itt pénzről van szó, mindenki tudja, hogy pénzről van szó, arról, hogy, hogy mennyi ideje, időt töltsön egy állatorvos egy állattal. Egy percet, vagy két másodpercet. Ez pénzkérdés. Ha rendesen átvizsgálná az állatorvos az összes állatot, akkor ez kifizethetetlen lenne. Tudjuk, hogy a tagállamok nyomást gyakorolnak az Európai Bizottságra, csak mi azt remélnénk, hogy a bizottság ellen tud állni a nyomásnak. Mert miért, és ráadásul miért csak egy intézkedést emeltetek ki az EFSO ajánlásai közül, ezt hirtelen és gyorsan nélkülünk, a többiről meg semmit nem beszéltek. Tudjuk, hogy az, a fej, az agy és a gerincvelő a legveszélyesebb, legfertőzés, fertőzési kockázatot rejtő részei egy állatnak, és akkor miért nem beszélünk a többiről? Miért csak erről? Müsznesnel és mások itt a kollégáim részt vettek már sok hús ellenőrzésen, és nincsenek is itt azok a kollégák, akik itt most botrányt csapnának, hogyha ezt hallanák, ami itt most zajlik. Miért nem lehet várni azzal, hogy a jogalkotási javaslatról érdemben, érdemben beszéljünk? A parlament nem fog belemenni ebbe a komitológiai játékba. Köszönjük, hogy betartottad az egy percet, amely öt percig tartott. Ha mindenki így fog fellépni, akkor még a három órás szavazat, szavazás kezdésig sem leszünk meg. Szatuhási. Thank you very much. Köszönöm szépen a szót. Dagmar Ruth Bérend igazából elmondta az egyik pontomat már az eljárási pontot. Miért kell komitológiai döntést hozni akkor, amikor az alapvető jogalkotás a parlamentnél van? Én attól tartok, hogyha ezt a javaslatot elfogadjuk, ezt a tervezett komitológiai eljárást, akkor nagyon sok új élelmiszeripari standardot hozunk létre, és szerintem erre nincsen szükség. Hallottam olyan véleményt is, hogy nem szabad megérinteni az állatokat annak érdekében, hogy ne, terjed, ne terjedjen a fertőzés. Viszont ebben az évben az Egyesült Királyság élelmiszer hivatala tanulmányt végzett, melyben összehasonlították a hagyományos módszert ezzel a módszerrel, és arra jutottak, hogy még ha nem is érintik meg az állatot, akkor sem tudják megakadályozni a keresztfertőzést, mert lehet bizonyos fajta fel nem fedezett fertőzés. Tehát számos fertőzés a tetemeken nem kerül felfedezésre. Nem azt mondanám, hogy az Egyesült Királyságbeli rendszer a legrosszabb, tehát könnyen elképzelhető az, hogy a vágóhidak szeretnék a folyamatot gyorsabbá tenni és költséget csökkenteni, de nekünk a fogyasztók egészségét és bizalmát kell szem előtt tartanunk. Köszönöm négy másodpercet kap Stiles. 30 másodpercet legalább. Igazából minden elhangzott. A fő kérdés az Európai Bizottság számára az az, hogy miért a komitológiát alkalmazzák, hiszen most eh, nálunk van az ellenőrzés áttekintésének témája. Miért pont a komitológiával próbálják ezt megoldani? A tartalommal kapcsolatban mindent elmondtak, tartom magam az időhöz, és azt kérem a kollégáktól, hogy a kifogásunkat támogassák. Köszönöm, mondja az elnök, most a többi hozzászóló következik. Federica Ries, Judy Gerling, Horst Schnellhardt, Karl Schlüter, Sofia Okorné, kihagytam, e, van, akit egy percre Frederic Ries következik. Oui, je ne parle pas en mon nom propre en fait, mais au nom de Corinne Lepage, qui shadow... Corinne Lepage, a árnyék jelentéstevője a liberalistnak, nem tudta jönni ma, az ő nevében fogok beszélni ezen állásponttal kapcsolatban. A vizsgálatok a hús esetében csak a vizuális vizsgálatra koncentrálódnak, és ezért a korlátozott a különböző fertőzések felfedezésének lehetőség. A keresztfertőzést el kell kerülni. A helyi, a hivatalos vizsgálatokkal viszont ki lehetne küszöbölni ezt. Ezért nem tudjuk támogatni azt, hogy csak vizuális ellenőrzés legyen, főként nem az ismert botrányok után, főként a sertéshús botrány, főként a, a lóhús botrány után. Korin várja az Európai Bizottság válaszát a feltett kérdésekre. Judy Gelling nem támogatom ezt a kifogást. Úgy gondolom, hogy volt eh, kap, sokan utaltak a lóhús botrányra, és ez az intézkedés szerintem teljes mértékben félrevezető. A lóhús botrány kapcsán beszéltünk ebben a szabadságban. Elég gyakran, és eh, elég jelentéstevő is voltam ezzel kapcsolatban. Tehát a lóhús botrány szándékos csalás volt hogyha tényleg azt mondjuk, hogy ez az intézkedés sokkal több csaláshoz fog vezetni, hiszen a vizuális vizsgálatoknál egyetemen olyan húst fognak majd eladni, amely fertőzött, akkor az súlyos és teljes mértékben nem elfogadható. és kifogásolom ezeket az eltúzott statisztikákat is. Azt mondják, hogy az esetek harmada nem kerül felderítésre. Minek az egy harmada? A legtöbb tájogot felfedezik már a vizuális vizsgálat során és a sertés tetemeken. Tehát, hogyha azt mondják, hogy az esetek egyharmada, az 1,3%-ot jelent, és ez nem túl nagy arány. Tehát igazából lehet erről beszélni, viszont az, hogy ezt bemutatták, az eléggé eltúlzott, és azt mondanám, hogy az egyetlen személy, aki engem megkereste ezzel kapcsolatban, az egy szakszervezet is ember volt. és Simán lehet arról beszélni, hogy a bizott szabadságnál a nagy cégek lobbiztak, viszont amikor a szakszervezeti személyek lobbiznak, ők csak a munkahelyeket akarják megvédeni. Köszönöm szépen, Horst Schnellhardt. Köszönöm szépen, elnök úr, két perc lesz, lehet, hogy nem is ennyi. Nos, a kérdés, amiről beszélünk, arról már régóta beszélünk. Tudjuk, hogy a jelenlegi gyakorlatban a húsvizsgálatnál nem minden eh, veszélyt eh, fednek fel, más eljárásra van szükség, más a helyzet a piacon, mint amikor ezt a szabályt bevezették. Ez a kiinduló pont. Az Európai Bizottság most valamit javasol, melynek által az egyik eh, vizsgálatot lerőltik, megváltoztatják, de azt nem javasolja, hogy mit lehetne kiegészítőleg tenni még. Úgy gondolom, hogy a javaslat először is delegált jogi aktus formájában aggályos. Mire is gondolok? Leszögezték, hogy vizuálisan kell ezt elvégezni. Az a érv, hogy a bevágással kereszte fertőzés lehet létre, ez eléggé nevetséges. Aki tudja, hogy az hogyan működik, azt tudja, hogy teljesen más történetre van szó. Nem is ez a lényeg most. Ez ideig szabályozták azt, hogy hogyan lehet ezt elvégezni. Hogyha az hatóság erre igényt lett, akkor másképp is el lehet várni. Abból a, az illetékes hatóság kifejezés már nincs benne a jelenlegi dokumentumban. Én ezt sajnálom, mert ez lenne az egyetlen hely, amelynek a vizsgálatot nyomon kellene követnie, és ezt kellene lezárani a vizsgálatnak. Ezért ezt a javaslatot mindenképpen kritikusan tudom szemlélni. Elnök, köszönöm szépen, Káslita, meg Chris Davis. Én nagyon rövid leszek, mert Dagmar már elmondott mindent, amit el akartam mondani, de egy dolgot szeretnék még hozzátenni. Judy Garlingnek mondom, még akkor is, hogyha mi elképzelésünk között, illetve javaslat különbség az az, hogy csak néhány esetet érint, akkor is ez azt jelenti, hogy több 100 millió európai es, eszik hús, ez azt jelenti, hogy nagyon sok ember találna a húsán tájogot, vagy bármi mást, és ez óriási botrány lenne, ezt nem szeretnénk, tehát ez ugyanolyan jó érv, Akkor akkor ha ez kicsinek tűnik, hogyha ezt számszerűen nézzük, akkor is nagyon sok e- európai félne az élelmiszertől. Példás az idő betartása Slöter úrnak, Chris Davis, meg Sophie Okoni. Köszönöm szépen, elnök. Hát elmondanám, hogy én 25 éve nem ettem már húst, és sokkal korábban abbajtam a húsevést, mielőtt még rájöttek, mások rájöttek volna arra, hogy ez kell. Azt mondták, hogy nekem, hogy ez a javaslat csökkenti a kockázatokat, nem növeli, hogyha az Európai Bizottság elveti majd ezt, akkor ezt figyelembe veszik. Nekem azt mondták, hogy a, az állatorvosok támogatják ezt a változást, viszont most meg azt hallom, hogy mégsem támogatják ezt. Tehát akkor most magyarázza nekem az Európai Bizottság, hogy mi a helyzet. Köszönöm szépen. Sophie O'Connin. Köszönöm szépen, elnök úr, sok minden elhangzott. Szeretnék emlékeztetni az arra, hogy egyértelmű számunkra az, hogy a legfontosabb az a fogyasztók védelme. Azt halljuk a bizottságtól, hogy itt bepróbálnak javítani az élelmiszerbiztonságon. Az EFSA javaslatai alapján történik mindez. Néhány kérdésem lenne konkrétan a vágóhidakon belül. Mi fog történni majd ott akkor, hogyha a most meglévő ellenőrzéseket megszüntetik, akkor nem kellene az elnőzésnek gyorsabban történnie, és lehet, hogy pont a gyorsaság miatt majd keves, kisebb lesz az éberség. A javaslatban az áll, hogy lesz majd egy rendelkezés a fizikai vizsgálatról, akkor hogyha vizuális vizsgálat nem elegendő, de hogy ki ezt hogyan, mikor fogja eldönteni, hogy kell-e fizikai vizsgálat vagy nem a vizuális vizsgálat után, az nem egyértelmű. Még egy dolgot szeretnék kérdezni az elemezések növekedése. A vágóhidakon hogyan fog ez majd több vizsgálatot vezetni? Többi már elhangzott, amit akartam mondani. Most pedig az Európai Bizottságnak adom meg a szót, megválaszolja a kérdéseket, tessék. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is Hadd mondjam el, hogy miért is került sor el az eljárásra. Mindenki tudja, hogy az Európai Bizottság adminisztráció ugyancsak, májusban már kész volt a javaslat, viszont idő kellett a fordításra, minden nyelve meg kellett jelennie, viszont a fordítások csak a nyári szület előtt jelentek meg, és sajnálom azt, hogy emiatt kevesebb ideje volt az Európai Parlamentnek, hogy megvizsgálja ezt a javaslatot. A tagállamok ezt már támogatták májusban. Tehát az ütemterv teljes mértékben független volt attól, amit mi szerettünk volna tenni. Először is szeretnék visszatérni a húsvizsgálatra. A vizsgálati rendszer, amely jelenleg érvényben van, az elmúlt évszázadból maradt ránk, és a alapvető jogalkotás a tuberkulózisra, a bruszellózisra, a trikinózisra vonatkozik, olyan fenyegetettségekre, amelyek valóban veszélyesek az emberre is, és amelyek a húsevés által terjednek. A vizsgálatok javultak, a trihinózis, a brusztanózis, a tuberkozól is már nincsen benne az élelmiszerláncban, és a legsúlyosabb veszély most a salmonella, és ezeket nem lehet vizuális vizsgálattal felfedezni. Tehát a nyirokcsomókat kell felvágni, tehát új feladatai vannak a az állatorvosoknak ezen vizsgálatok során. Hadd mondjam már rövid, eh, röviden, hogy mit is kívánunk ezzel a javaslattal elérni. Információkat szeretnénk, lesz egy dokumentum, ami elkíséri a sertést a farmtól egészen a vágóhídig. az élelmiszerlánc információt meg kell vizsgálnia az állatavosnak és a vágóhidon. Ezen kívül az antemortem vizsgálatokat is tisztázzuk, és meg tartjuk azt a rendelkezést, hogy a hivatalos átorvosnak van nagy felelősség, ezt nem változtatjuk meg. Sokan mondták azt is, hogy a vizuális postmortem vizsgálatot vezetjük be a nyitott kapcsolatban, de ami nagyon fontos az az, hogy az állatorvos, amikor valamilyen rendellenességet lát, akkor a nyilakcsomó vizsgálatot el kell, hogy végezzie fizikálisan is. Tehát nem azt jelenti, hogy most minden esetben bele kell vágnia a nyirokcsomóban. Azt szeretnénk, hogyha több felelősséget vállalna az antemortem vizsgálat során az állatorvos, illetve akkor is, amikor már felvágták az állatot. Tehát, hogyha valamilyen furcsa dolgot lát az állatorvos, akkor a vizuális vizsgálat során akkor kell elvégezni ezeket a vizsgálatokat. Tehát specifikus szabályokat írunk elő a hivatalos vizsgálat szempontjából a mikrobiológiai területen és a szavonal felfedezésére. Amit viszont nem teszünk, az az, hogy nem csökkentjük az állatorvos feladatait, tehát általános jelenlétekkel a hivatalos állatorvosnak, ezt nem változtatjuk meg, és meg kell vizsgálni minden egyes tetemet. Amit nem teszünk, az az, hogy nem csökkentsük a hivatalos ellenőrzések intenzitását a szalmonellával kapcsolatban. Tisztázni kíván, szerettük volna ezt. Ugyanígy nem csökkentjük az állategészségügyi állatjóléti problémák felderítésének esélyeit. Ahogy mondtam, Három eleme van a vizsgálatnak, az egyik az élelmiszerlánc információ, az antemortem, illetve a postmortem vizsgálat, és az állatorvosnak több ideje lesz arra, hogy a három vizsgálatot kombinálja, és lássa azt, hogy hol kell erősíteni a vizsgálatot, beleértve ebbe esetlegesen a hús megvágását, vagy a tetem megvágását. A tájogok kérdése is felmerült. Ez érthető. De ez nem annyira érthető, mert hogyha tájog van valahol, akkor a nyirokcsomó sem normális, ez azt jelenti, hogy már belevágna, akkor a, az állatorvos a húsba, és ez az, az a hús már nem kerülne bele a, az élelmiszerláncba. Most itt a vágóhídon alkalmazandó szabályokról van szó, tehát további lépések is vannak még, amely ugyancsak az hatás hatáskörébe tartozik, ott több elnőzést kell végezniük. Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a közegészségügyi kockázatot. EFSA ajánlások alapján végeztük ezt el valóban, és ez olyan folyamat, amely már régen megindult, 2004-ben volt egy erre vonatkozó csomag, ez bizonyos fajta rugalmasságot jelentett, de alapvetően ugyanaz a rendszer maradt meg, amelyet az elmúlt évszázad 60-as éve óta alkalmaztunk. Időközben számos fórum, számos elnökség, számos konferencia, számos szeminár lezajlott. Néhányan önök közül el is látogattak ezekre, viszont az volt mindig a konklúzió, hogy Kell egyfajta rugalmasság. Erre szerettünk volna koncentrálni, nem annyira a tuberkulózisra, bruszellózisra, hanem a szalmonellára. Elvégeztünk más eh, tanulmányokat is, Dániában és Egyesült Királyságban is voltak erre vonatkozó tanulmányok, amelyek kimutatták azt, hogy sok különbség nem sok különbség van a vizuális vizsgálat és a hagyományos vizsgálat hatékonysága között. Az állatorvos szerepe. Nem csökkentettük ezt egyáltalán, sőt, kiterjesztettük olyan értelemben, hogy ellenőriznie kell ezt a három részét a vizsgálatnak, tehát postmortem, antemortem, illetve élelmiszerlánc alapján kell ellenőriznie az állatokat, és összegezve elnök úr, a rendelet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek technikai jellegűek, és amelyek nem változtatják meg a vizsgálat alapvető elemeit. Valószínűleg két év múlva egy újabb javaslatban ismételten erről beszélhetünk majd. Ezek sokkal hatékonyabbá teszik a már meglévő kockázatfelméréseket, és nem ássák alá az állatorvosok hatékonyságát. Másrésztről viszont nincs, nem célunk az, hogy um, megváltoztassuk um, a, a hús ellenőrzések szabályozását, továbbra is az általánosok felelőssége az, hogy biztosítsák az, a hús biztonságosságát. Van egy fontos elem, amit ha van egy olyan elem, amit ki kell igazítani, akkor arról min, azzal mindenképpen a társadalmi kell tárgyalni a parlament és a tanácsa. Köszönöm szépen, Linda McEwen, röviden. A bizottságot kérdezem. Őt említette, hogy itt a felügyelők szerepelnek a tervekben. Az Egyesült Királyságban hat hónapos er- eredmény ö, időről van szó, de ők általában túllépték az időt, de az 2006-os reform óta ez megváltozott. Itt kell egy kapcsolatot keresni a lóhús botrányal annak idején, ahol keveredett a hús, igen, mondhatták, hogy egy csalás volt, de éppen azért lehetett csalni, mert nem volt tisztességes felügyelet ellenőrzés. Az európai fogyasztóvédelmi szervezetek, az állatvédők és az állatorvosok is igen, azt mondják, hogy 40%-os csökkenés van az felügyelők számában 2006 óta. Az Európai Bizottság volt az, amelyek ezt a, amely ezt a fel, felülvizsgálatot erőltette és csökkentette a létszámot, ezért felelősek. Ezért kell ilyen ajánlásokat csinálni tényleg, hogyha a higiéniát tényleg javítani akarják, akkor egy sor dolgot kell csinálni. És akkor miért csökkentették a számot? Akkor még egyszer a bizottsághoz fordulok. Miért? Ismerve az állatorvosok jelenlétét a tervben, a vágási tervben. Öt éve volt az utolsó felvizsgálata ennek a területnek. Akkor elfogadták, hogy a vágási tervekben a jelenlét ne legyen kötelező, hogy ott tényleg legyen egy kockázat alapú megközelítést alkalmaztunk az állatorvosok jelenlét illetően. Tehát nyilvánvaló az, hogyha rengeteg vágásról van szó, akkor állandóan jelen kell lenni, hogyha, hogyha van nagyon kicsi mondjuk egy egy vágóhíd, vagy egy ilyen üzem, akkor nem kell állandóan ott lennie egy állatorvosnak, és ezt mindenki elfogadta olyan értelemben, hogy a rugalmasságot javítottuk, vagy vezettük be. Lehetővé tettük a kisebb üzemek számára, hogy egy kis mennyiségű terméket állítsanak elő, és hát ott nem kell folyamatos jelenlétre számolnunk az állatorvos részéről egész idő alatt ami pedig a tájogot illeti, nyilvánvalóan nem fogadható el, hogy a tájog bekerüljön az élelmiszerellátási láncba, és, és ez a veszély nem is jelentkezik a mostani előírás kapcsán a fogyasztóra nézve. Horst Schnellhardt még nagyon röviden kérdezni, aztán tényleg be kell fejezni. Tényleg nagyon rövid lesz, mondja Horst Schnellhardt. A második cikkben, az eddigi rendeletben az szerepel, hogy nem, nem kell feltétlenül megvágni a nyírok csomót, hogyha a hatóság vagy és az állatorvos az információk alapján ki tudja jelenteni, hogy erre nincs szükség. Most ezt a szabályt megfordították, azt mondták, hogy általában nem megvágni, ez már nem szerepel benne. Ki dönt? Ez a kérdés, és ez a hiba. Nincs, nincs döntéshozó megjelölve. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogyha a delegált jogszabályt meg módosítani kellene, akkor módosítanánk. De egyszerűen nem lehet ezt módosítani, ezért csak visszautasítani lehet. Köszönöm, nagy koalíció. Mm-hmm. Köszönöm, a végére értünk a vitának. A bizottság, ha nem akar reagálni, igen, ma délután szavazni fogunk erről, és akkor kérem a kollégákat hozzák magukkal a szavazólapokat. A vegetárius ebédnél jó étvágyat kívánok, de ha hússal, akkor is, és három órakor találkozunk szavazásra.